Buenos días. Si les parece bien, podemos... Jó reggelt kívánok, hogyha egyetértenek velem, akkor uh, folytathatjuk a tegnapi ülésünket, és uh, meghallgatással kezdjük, mégpedig a hitelminősítőkről szóló meghallgatással. Ez egy nagyon aktuális téma. Az elmúlt héten már alkalmunk nyílt arra, hogy erről beszéljünk. Davi úr ülésével kapcsolatban volt erről szó. A hitelminősítő intézetekről lesz szó. Dominici úr, a jelentés készítő ezen a témával kapcsolatban, és Verenár Rezével kezdjük, aki az Európai Pénzügyi Piacok Fegyetének vezetője. 10 perce van, ha megtartsa a beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok! Először is köszönöm szépen azt, hogy meghívtak ma ide, hogy beszámolhassak a véleményünkről a hitelminősítő intézetekről szóló szabályozásról. Hadd szóljak néhány szót a saját munkánkról, az, hogy mit is teszünk. Mindenképpen szeretnénk végrehajtani a módosított hitelminősítő intézetekről szóló irányelvet, az CRA 2-ként ismeretes ez az irányelv. Júliusban történt az, hogy naponta felügyeli az EMSZA már a regisztrált hitelminősítő intézeteket. A fő hitelminősítő intézetek eh, regisztrálásával az elmúlt év október 31-én az EMSA egyértelmű felügyeleti szerepet eh, vállalt. A fő három hitelminősítőt decemberben ellenőriztük, és eh, erről az év első negyedében fogunk majd jelentést adni. 2012 során véglegesítjük a jelentéskészítő adatokat, ez, ebbe beletartozik az alapadatbank is. Ezen kívül szeretnénk felmérni a szabályozási keret tehát is számos tagállam esetében. Néhány dolog majd biztosíthatja azt, hogy a harmadik országok értékelései azok lehetővé váljanak az Európai Unióban. Most hadd térjek rá, és hadd beszéljek a CRA3 javaslatokra. Úgy gondolom, hogy nagyon sok javaslat pozitívan hat ki a hitel minősítők felügyeletére. Először is a közreadási eljárásokkal szeretném kezdeni. A különböző struktúrált finanszírozási eszközök kiadóinak és nagyon jó lehet itt. Ezen kívül a CRA-knak közre kell adniuk az EMSZ-nak azokat a díjakat, amiket az ügyfeleiktől kaptak. Egy másik nagyon fontos javaslat az az érdekellentétek megakadályozását jelenti, tehát a CRA-k nem adhatnak ki értékelést, hogyha a fő részvényesek az értékelt egységben vannak a fő CRA, kötvényesek nem adhatnak tanácsot sem. Ezen kívül szeretnék az cross-holdingot is megadályozni. Csökkenteni kell a érdekellentétet a hitelminősítők és a fő között. Másik nagyon fontos terület, ami véleményem szerint pozitívan értékelendő, az a javaslat, hogy legyen egy harmonizált értékelési spektrum. Lehet, hogy van egyfajta korlátozás abban a szempontból, hogy a piaci, piaci résztvevők összehasonlíthassák a különböző értékeléseket. Egy egységes értékelési skálára van szükségre, egy matrixra van szükség, amely hozzájárulhat az átláthatósághoz, az interoperabilitáshoz, illetve az összehasonlításhoz, illetve az értékelési folyamat átláthatóságához, és növelheti a versenyképességet a szektorban. Ezen kívül a javaslat arról is gondoskodik, hogy a tagállamok felépessenek a hanyagsággal kapcsolatban, és ezzel a hitelminősítők sokkal szigorúbb hitelminősítő folyamatokat fogadhatnak el, amely még nem volt meg az elmúlt években. Ezen kívül a javaslat segített abban, hogy nagyon erősek legyenek a minőségi értékelések minden egyes hitelminősítő esetében, amely, amely számára hasznos lehet a kötelező rotációs folyamat is. meg kell vizsgálni azt, hogy milyen inkonzisztenciák vannak a különböző tagállami eljárások között. Ezen kívül ösztönzést kell adni a bizonyítás terhelynek, hogy ez hogy megfelelő legyen a felelősségvállalási rezsim. Most pedig, hogy már szóltam néhány javaslatról, hadd térjek rá arra, hogy néhány esetben, a CRA 3 esetében óvatosságra incsek. Vannak olyan pontok, amelyeket óvatosan kell mellegelni. Először is a javaslat az ESMA számára előírja azt, hogy metodológiát vázoljanak fel. A javaslat kimondja azt, hogy az ESMA ugyanazokat a kritériumokat fogja alkalmazni az értékeléséhez, mint jelenleg is amelyel eh, nem fog beavatkozni az értékelési folyamatba, viszont a jelenlegi eh, korlátozott felügyeleti tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy ez feszültséget okozhat a függetlenség szempontjából. Az egyik alternatíva az az lehetne, hogyha ha elfogadott ö, eh, szektori ö, kritériumokat alkalmaznánk, és így lehetne biztosítani azt, hogy a hitel intézetek is elfogadják ezeket a pontokat. A CRA javaslat előírja azt, hogy kötelező legyen a rotáció a hitelintézetek elemzői számára. Mi tudjuk, hogy ezzel a bizottság nagyobb versenyképességet szeretne elérni a hitel minősítők között, hiszen mm, a legtöbb befektető, főként a fő hitelminősítők szavára ad, viszont megvan a veszélye annak, hogy ezzel az új belépők a piacra alacsonyabb árakkal vagy magasabb értékelésekkel versenyezhetnek, ez rosszul hathat, rosszul hathat ki a hitel minősítésekre. Az sem világos, legalábbis rövid távon, hogy meg lesz-e a szükséges szakmai kompetencia a hitelmestők részéről, például a munkatársak számában, és meg tudnak-e felelni -e majd a nagy elvárásoknak. Ez lehet, hogy csak egy rövid távú ö, nehézség lehet, és ezzel szemben állnak a hosszú távú előnyök, de mindenképpen nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezt is, hiszen ez nagyon fontos a hitelminősítőket a piac szempontjából. Az ESMA szeretne rátérni a felelősség jobb területére, és ez egy olyan előírás, amit ben az ESMA-nak fel kell mérnie a piaci koncentrációt és az ehhez kötődő veszélyeket. Az ESMA természetesen kész arra, hogy ezt a feladatot teljesítse, de ehhez új metodológiára van szükség annak érdekében, hogy a piaci koncentráció szintjét fel tudja mérni. Mindemellett az is egyértelmű, hogy az ESMA nagyon kellemetlen helyzetben lesz, hiszen egyrésztről biztosítani kell a piacok stabilitását, másrésztről viszont az értékpapírpiacok stabilitását is meg kell őrizni. Végezetül hadd emeljek ki két aspektus, amely közvetlenül ki fog majd hatni az ESMA munkafolyamataira, és amelyeket ugyancsak meg kell fontolnia az ESMA munkatársainak. Először is az ESMA-nak meg kell úr, újítania 2014. június 1-től a harmadik országok a megfelelésének kritériumait. A jelenlegi rendelet már az ESMA-t arra kötelezi, hogy felmérje a nem EU tagállamokban lévő szabályozási keretet, főként az, a harmadik országok jogi keretét kell megvizsgálni, hogy hasonló szabályozási hatással járnak-e és megfelelnek-e az EU szabályainak. A CRA 3 rendelet nagyon szoros határidőt szab meg, és nem csak, hogy ez nehézséget okozhat a, a vizsgálat során, és ráadásul számos javaslat nem is része annak, amit a G20 keret megad. A második pont, és itt meg kell ismételnem azt, amit már az előbb mondtam, arról, hogy megfelelő időre van szükség az eszmá ahhoz, hogy technikai standardokat el tudjunk élni. Tehát az a határidő, amit a technikai standardok végrehajtására adtak meg, vagyis 2013. január 1 az nagyon közel van eh, ahhoz, hogy elfogadják, ahhoz az idő, időponthoz, amikor elfogadják az igazi irányelvet. Megfelelő időre van szükség, ideális esetben egy évre, hogy konzultáljunk ezekről a technikai standardokról, és biztosítani kell azt, hogy az a minőség, amit önök és a többi jogalkotó és elvár, az valóban megvalósuljon az eszme részéről. Köszönöm. Muchísimas gracias, eh, señora Rossi. Muchísimas... Nagyon köszönjük Rossz asszonynak, és köszönjük, hogy eh, betartotta a hozzászólási időt. A következők 5 percig beszélhetnek, Norbert Geyer az első 5 percet kap. Kedves elnök úr, kedves képviselők, köszönöm szépen a meghívást. Három dologgal fogok foglalkozni, az első a rotáció, a másik a hitelminősítések minősége, a, negy, a harmadik pedig a túlzott hitelminősítésektől való függés. Kérem, hogy lassabban beszéljen a tolmácsok kedvéért, figyelmezteti az elnök az előadót. Tehát eh, visszatérve az előadóra. Az első téma a rotáció. Azt gondolom, hogy eh, a rotációs szabályok elfogadásakor bizonyos stratégiákat fognak kialakítani a, az ügynökségek. E, nyilván, hogyha három év után megszűnik a, az értékelés, e, illetve a hitelminősítés, akkor e, felmerül a kockázata annak, hogy az új belépő hitelminősítés jóval alacsonyabb vagy magasabb lesz, mint az utolsó, a kifutó értékelés. És így egy mesterséges upgrade vagy downgrade lehetséges a kibocsátó vonatkozásában Természetesen lehet csökkenteni ezeket a negatív hatásokat bizonyos technikákkal. Hogyha az ügynökség egy nem kért minősítést ad a három éves időszak után is, akkor ennek a szabálynak korlátozott hatása lesz, mert a nagy ügynökségek akár nem fizetett, nem kért alapon is tudják folytatni a minősítést. A három éves időszak végén szerintem el kellene tiltani az ügynökséget attól, hogy minősítse a hitelt, illetve az értékpapírokat az adott kibocsátó vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a rotációs elv ennek ellenére kényelmetlen lehet, és nehezen működtethető lehet, mert az az időszak, amikor több ügynökség minősíti egyszerre a kibocsátót, ez lerövidül. Éppen ezért nekem van egy alternatív javaslatom a rotációs elv helyett eh, az európai rendelet eh, egy eh, olyan küszöböt szabhatna meg, amelyen túlmenően a kért minősítések száma korlátozható. Tehát azok a kibocsátók, akiknek nincsen még hitelminősítése, vagy olyanok, akik még egyet akarnak a beágyazott hitelügynökség, hitelminősítő mellett, eh, azok egy kis ügynökséghez kell, hogy forduljanak. Eh, ami a minőségét illeti a hitelminősítésnek, ott elmondható az, hogy csak akkor lehetséges megbízható hitelminősítésekről beszélni, hogyha stabil, eh, előre jelezhető, nagy létszámú szakemberrel elkészített hitelminősítések készülnek, és az egész tevékenységet az ESMA felügyeli. Én nagyon támogatom azt az Európai Bizottsági Javaslatot, eh, ami szerint eh, átláthatóvá kell tenni a beosztott eh, elemzők szempontrendszerét, illetve a beosztott elemzők személyét az egyes kibocsátások vonatkozásában. Jelenleg van egy 30 kötvénykibocsátós szabály, egy elemző 30 különböző kibocsátóval foglalkozhat, ugyanakkor ez nem reális, mert túl nagy munkaterhet ró az egyes elemzőkre. Én 15-re csökkenteném a maximum kötvénykibocsátók számát, ez egyébként munkahelyeket is teremtene a szektorban a stabilitását és megbízhatóságát a hitelminősítéseknek azzal is lehetne növelni, hogyha kötelezővé tennék azt, hogy negatív megfigyelő listára helyezzék a kötvényeket, mielőtt leminősítik, vagy pozitív megfigyelő listára, mielőtt felminősítik. Ráadásul gyakrabban lehetne az állami hiteleket minősítetni. Ami a harmadik témát illeti, a szabályozó hatóságoknak az abszolút és a relatív minőséget is figyelniük kell. Azt gondolom, hogy egy alap beállított díjat minden ügynökség elvárható, hogy közzétegyen. A pontosságát is a figyelemmel kell kísérni a minősítéseknek, ez az eszmának lehetne a feladata, és így az egyes hitelminősítő intézetek erősségei és gyenge pontjai azonosíthatóak lennének. Így összehasonlítható a pontossági ráta és a default ráta. Nyilvánvaló, hogy így egyfajta verseny lehet, jöhetne létre az ügynökségek között. Az Európai Bizottság emellett előírhatná azt, hogy, e, hogy az ESMA-nak nyújtják, nyújtsák be az ügynökségek a metodológiát, a metodológiát pedig csak akkor lehet alkalmazni, hogyha az ESMA jóvá hagyja. Ez megint csak az átláthatóság érdekét e, szolgálja. Nyilván ehhez az kell, hogy az ESMA-nak a munkavállalói és e, ügynökei megfelelően képzettek legyenek ennek a munkának az elvégzéséhez. azt gondolom, hogy túlságosan sok utalás történik a pénzügyi szabályokban a hitelminősítőkre. A hitelminősítők nem helyettesíthetik a nagy hitelintézetek kötelező óvatosságát és gondosságát. Azt gondolom, hogy a nagy hitelminősítők és vagyonkezelők saját hitelminősítésre és elemzésre kell, hogy szorítkozzanak, illetve elsősorban arra kell, hogy támaszkodjanak a belső, belső értékeléseket megint csak szabályozni kell. Az Európai Központi Banknak eh, ki kell alakítani a saját eh, államadóság eh, hitelminősítő rendszerét, és ezt használnia. Köszönjük Gejár úrnak, és most pedig megadom a szót Makutó Ucuminak, aki a japán hitelminősítő ügynökségnek az igazgatója. Öné a szó 5 percre, Ucumi úr. Thank you very much, Mr. Chairman, distinguished members of the European Parliament. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretném a saját cégemmel kezdeni. 31 nehány éve vagyunk a szakmában, és tanúsítványunk van, és működünk Európában is, valamint Amerikában is. A kibocsátó fizet modellről szeretnék először beszélni, amely tartalmaz összeférhetetlenségi elemeket. Ugyanakkor, ha a befektető fizet modellhez, illetve egyéb modellekhez képest, E, talán mégis kevesebb az összeférhetetlenség, ugyanis ezekben is lenne összeférhetetlenség. Ami a kibocsátó fizet modellt illeti, hadd e, e, idézem az MIT professzorának véleményét. A hitelminősítő ügynökség nem csak egy megfelelő hitelminősítést bocsát ki, hanem a érdekelt az adott cég és az állam vagy állam tartós fennmaradásában is, hogyha nem lenne ebben érdekelt, akkor egy veszélyes verseny indulna meg a leminősítések irányában. Ez azt gondolom, hogy a kibocsátó fizet modellnek az egyik erőssége. Mivel a nagy kibocsátók nem igazán foglalkoznak a hosszú távú életképességével a minősített vállalkozásnak. Mi egy más modellt alkalmaztunk a JCA-nál, és megpróbáljuk elkerülni a leminősítés a leminősítés kedvéért politikát. Az oligopolisztikus berendezkedés elleni fellépés érdekében szükséges a versenyt buzdítani ebben az ágazatban, ugyanakkor nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Japán talán jó példát mutat ebből a szempontból. Két japán ügynökség versenyez a nagy amerikai hitelminősítőkkel, és ez a két ügynökség megszerezte a japán piacon a befektetők bizalmát. Ami a kötvény kibocsátást eh, illeti, a japán ügynökségek, a japán kibocsátók a japán piacon 80%-ban igénybe veszik japán hitelminősítő ügynökségek eh, szolgálatait is. Én éppen ezért üdvözlöm azt, hogy Európában is saját hitelminősítő ügynökség megalakítására van törekvés. Azt gondolom, hogy egy adott régióban működő hitelminősítő ügynökség jobban megérti a politikai és társadalmi szerkezetét az adott térségnek, és jobban megérti a vállalati kultúrát, amely abban a régióban uralkodik. Ugyanakkor nagyon nehéz feladat egy ilyen cég létrehozása, mert a piac elismerését kell megszerezni, ez pedig a legnehezebb feladat. A szabályozó keret megerősítése érthető abból a szempontból, hogy az amerikai óriások problematikusan működnek, ugyanakkor ezek új korlátokat állíthatnak a kisebb hitelminősítők útjába is. Szakpolitikai cselekvésre van tehát szükség nemzeti vagy regionális szinten annak érdekében, hogy egy új ügynökséget felállítsunk. És természetesen ehhez szükség van az adott ország vagy régió üzleti csoportjainak támogatásaira is. Ami a jelenlegi oligopolisztikus struktúrát illeti, a kötelező rotációnak semmilyen hatása nem lesz a verseny ösztönzésére Ugyanakkor, ha van több minősített ügynökség, eh, és több aktív hitelminősítő ügynökség eh, keletkezik az európai piacon, akkor talán érdemes kipróbálni a rotációt. Ugyanakkor eh, lesznek problémák, amelyek a kultúrából vagy az alkalmazott díjszabásból fakadnak. Ami a kockázatot, minősítést és hitelminősítést illeti az állami adóságok vonatkozásában, figyelembe kell venni azt is, hogy fenntartható legyen az adott szuverén adós, állami adós. Megint csak olyan dolog ez, amely az amerikai nagy cégektől nem várható el, hogy erre odafigyeljen a hosszú távú állami érdekekre. a felelősség kérdése is felmerül, mert egy hitelminősítős komolyan befolyásolhatja a piacokat, vagy akár egy nemzet jövőjét is. Köszönöm. Szia, nagyon szépen köszönöm. Utcemi úr, most pedig Jerry Filipponának adom meg a szót, aki a Finance Watch főtitkára 5 percet kap. Is it working? Yeah, sorry about that. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma délelőtt erről a nagyon fontos témáról beszélhetek önöknek. Nagyon sok kisebb témával kell foglalkoznunk ezen belül. Ezek közül egyre szeretnék összpontosítani. Ez pedig az, hogy túlságosan nagy mértékben függünk a hitelminőségtől és ez hitelminősítő ügynökségektől, és ez prociklikus hatást fejt ki. Hibák történnek, ismeretes a kontextus. Minden egyes alkalommal, amikor egy hitelminősítő eredményt mutat fel, tehát minősítést ad ki, akkor ez vitákat és nagy port kavar. Mégis nagy mértékben hagyatkozunk a hitelminősítő ügynökségekre. Kétféleképpen lehet megközelíteni ezt a témát. Egyrészt megpróbálhatjuk korlátozni, amennyire csak lehet, annak lehetőségét, hogy hibát kövessenek el a hitelminősítő ügynökségek. Vannak erre vonatkozó javaslatok, vannak ezek között érdekesek, a bizottság irányelvet, illetve szabályozást javasolt. Az előző előadók is javaslatokat tettek, tehát ez az egyik megközelítés, erről vitázhatunk. A másik megközelítés az az, hogy olyan rendszert hozunk létre, hogy amennyiben hívát követel egy hitelminősítő, nem érinti az egész rendszert, és nem lesz belőle globális katasztrófa. Erre a második megoldásra szeretnék összpontosítani, hiszen a valóság azt mutatja, hogy az ember hibát követel, még akkor is, ha mindent megtesz, hogy ezt elkerülje. Tehát hogyan hozunk létre egy olyan rendszert, ahol egyetlen egy véleménynek nincs olyan ereje, hogy a pénzügyi piacokat és a gazdasági döntéseket befolyásolja. Először is észben kell tartanunk, hogy a hitelminősítőknek kettős szerepük van, egyrészt bírók, másrészt pedig törvényszékként működnek. Ez azt jelenti, hogy egy elemző munkát végeznek egyrészt, másrészt viszont kvázi szabályozó funkció is betöltenek, hiszen a szabályozásban részt vesznek, illetve a vezetők bizonyos mértékben föladták a hitel értékelésének feladatát, illetve ott van az a kérdés is, hogy hogyan fogalmazzák meg ezeket a hitelminősítéseket. A beruházási ö, szint és nem beruházási szint alapján, illetve betűk alapján határozzák meg a minősítéseket, és ez nagymértékben befolyásolja a piacokat. Erre vonatkozóan is egy javaslattal élnék. A hitelminősítések ilyen jellegű megfogalmazása nagy mértékben befolyásolja a piacot. Ha például, és itt egy kicsit kitérőt tennék, tehát hogyha beruházási szintől nem beruházási szintre kerül át egy minősítés, ezért eladásra kényszerítenek egy céget. Ez olyan nagy mértékű nyomást gyakorol, hogy az egész pénzügyi piacot befolyásolja. Három megoldást látok. Az első, a hitelminősítésre való utalást töröljük a szabályozásból, ez pedig nagymértékben megfelel a bizottsági irányelv módosításnak, ezt tavaly novemberben adták ki, ez helyes szerintünk, és ez az Európai Központi Bankok rendszerére is ki, ki kellene, hogy térjen. Ez nagyon fontos, hogyha megnézzük a, a, az EKB rendszerét, azt látjuk, hogy a hitelminősítőkre hagyatkoznak. Másrészt, véleményünk szerint a vezetőknek meg kellene tiltani azt, hogy a belső szabályaikban a hitelminősítőkre utaljanak. És végül az utolsó megjegyzés, és szerintem ez a legfontosabb, ez pedig az, hogy ezek vélemények, a hitelminősítők vélemények, ez pedig azt jelenti, hogy, hogy a, nem lenne szabad a default lehetőségét betűkkel megfogalmazni, hanem szóval kellene kiadni, tehát szóban kellene megfogalmazni, meg kellene fogalmazniuk, hogy a kibocsátó mennyiben néz szembe default kockázattal. Hogyha ennek megvan a lehetősége, akkor a véleményt megfelelően kell megfogalmazni, és aztán ezt a véleményt be lehet iktatni a minősítő indexbe, ugye, amelyet az ESMA kezel. Aztán természetesen vitathat, vitatkozhatunk arról, hogy menny, hogyan lehetne standardizálni ezeket. Egy egyszerű javaslat az az, hogy az ESMA ki kell, hogy számolja az átlagos default kockázat lehetőségét. Ez elég egyszerű lenne, és ez azt jelenteni, hogy nem egy adott hitelminősítés nem befolyásolhatná az egész rendszer. Tehát ez lenne a kulcsa annak, hogy a hitelminősítők valóban a hitelt értékeljék, minősítsék, de ne hassanak ki az egész rendszerre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Filipona úr, mondja az elnök, és most pedig megadom a szót Sonja van Dropnak, a Société Générale részéről az Európai Bankszövetség tagja. A Société General, megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Société Générale, illetve az EBF véleményét, véleményéről beszélhessek itt önöknek. Az EBF üdvözli azt a javaslatot, hogy a hitelminősítők függetlenségét meg kell erősíteni és a versenyt emelni kell, de úgy gondolja, hogy a kötelező rotáció, amelyet a bizottság javasol, további vitatárgyát kell, hogy képezze. A bank ágazat használja leginkább a hitelminősítőket, mint kibocsátási szint, a gyakoriság, illetve a szabályozás szabályozási követelmények tekintetében. Az európai bankok több mint 1,5 trilliónyi új kötvényt kell kibocsátaniuk évente, ennek nagy többségét minősítik. A rotációs elv tehát sokkal nagyobb problémát jelent a bankok számára, mint bármilyen más iparák számára. A hiteleszközök kapcsolódnak a minősítéshez, ezért nem lehet a kettőt szétválasztani. Észben kell tartani, hogy a kötvények 10-től 30 éves kiteljesítéssel működnek, tehát nem hogyha ugyanazokat adjuk ki minden évben, akkor nem lesz ez vonzó a befektetők számára. A különböző régiókban különböző preferenciával rendelkeznek a beruházók. Az európai bankok legalább három minősítést kérnek. Az Egyesült Államokban általában eh, három helyileg regisztrált ügynökség ad minősítést. A világ száz minősítőjének fele nem az Európai Unióban van, ezért az európai bankoknak korlátozott a rugalmassága. Ezért úgy tűnik számunkra, hogy a kötelező rotáció elhamarkodott bevezetése az Európai Bank újrafinanszírozási kapacitását nagymértékben érinteni. Az európai bankok eddig nem jutottak konszenzusra a kötelező rotációt illető javaslat kapcsán. Ez egy új javaslat, és nem volt benne eredeti az eddigi CRA konzultációkban. Ezért a Société générale részéről az a véleményünk, ők csatlakozván más európai bankokhoz, hogy alternatív javaslatokat kellene fontolóra venni, amelyek a rotációt lehetővé teszik minden technikai kérdés ellenére. A bankok és a hitelminősítők közötti kapcsolat nem kiegyensúlyozott már évek óta. A pénzügyi piacok nagymértékben ö, odafigyelnek a hitelminősítőkre, ugyanúgy az Európai Központi Bank, és ezért a minősítés egy nagyon fontos aspektusa a banki életnek. Nos, a minősítők azt mondják, hogy csak véleményt adnak ki. Az Egyesült Államokban ez szabályozás alá is esett. Véleményem szerint a viselkedésük, a hitelminősítő intézmények viselkedés azonban szabályozóként lépteti fel őket. A Société Générale részéről úgy érezzük, hogy az információ kiadását szabályozni kellene, hogy minden kibocsátót ugyanúgy kezeljenek, és minden ügynökség ugyanannyi eh, privilegizált információhoz jusson hozzá, ha egyáltalán hozzájut. Nemzetközi pénzügyi eh, standardokat alkalmaznak az európai bankok, negyedéves jelentéseket adnak ki standardizált információkkal, és az ügynökségek, a hitelminősítő ügynökségek eh, munkája azonban nem szabályozott, és ezért nem versenyképes gyakorlathoz vezethet, és nagyon gyakran elfogultak az Egyesült Államok felé. Úgy érezzük, hogy a minősítő metodológiát felül kell vizsgálni, és ezen kívül harmonizálni kellene, vagy legalábbis valamilyen közös rendszerbe kellene foglalni, hiszen csak ekkor lehet egy közös hitelminősítő index, illetve a rotációs elv ekkor hordozhat értéket. Nem minden európai bank van arról meggyőződve, hogy egy ilyen fontos, átfogó szabályozást a jelenlegi pillanatban kellene meghozni. Mégis azt gondoljuk, hogy Európa mindig is a válságok kapcsán fejlődött. A Société Générale részéről úgy érezzük, hogy a kötelező rotációs bevezetése előtt az információ a hitelminősítőkhöz bejutó információ minőséget, mennyiséget kellene harmonizálni. Csökkenteni kellene az ügynökségek közötti különbségeket, illetve a kibocsátók közötti különbségeket, és így lehetővé lehetne tenni azt, hogy a, a reálgazdaság finanszírozása megtörténjen. El señor Marcus Kell, expert. Köszönöm szépen. Most pedig Král úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Örülök annak, hogy eh, ma szólhatok itt, és beszélnek olyan kérdésekről, amelyekről még nem beszéltünk. Szeretném elmondani azt, hogy milyen hiányosságokat látunk a intézetek esetében. Az először is az érdekellentétet, az issuer pay, pay, eh, pay, modell, tehát a kibocsátó fizet modell Második elem, amit látunk, az egy monopólium piachelyzet. A két nagy hitelminősítő, a Moody's és az SP uralja a piacot egészen 60 százalékban. A harmadik elem pedig az, hogy milyen a felelősségvállalási rezsim, amit már korábban említettek. Ezekre a válasz az lehetne, hogy az érdek ellentét főként az érdekellentétet úgy kívánják megoldani, hogy egy rotációs rendszert vezetnek be, szerintünk ezt nem lehet így megoldani, mert ez csak megerősíteni azt a monopóliumot, amit láthatunk a piacon, ahogy ezt láthattuk, egy olyan fajta profit jön létre, amit nem lehet látni máshol, más szektorban. Ezen kívül a rotációs elv azt fogja jelenteni, hogy anélkül fogják választani ezeket a hitele minősítőket, hogy milyen fajta minőséget tudnak kínálni. Szerintünk sokkal jobb módszerre lenne szükség, ahol a befektetők döntenék el azt, hogy milyen hitelminősíteket kell választani. Tehát inkább egy befektető alapú megközelítést kellene alkalmazni. Az, hogy a rotáción az Európai Hitelminisztő Intézetet előnybe helyezné, az nem téríthet bennünket attól el, ha megvizsgáljuk a hosszú eredményeket. Az, hogy nincsen a minősítéseknek egyfajta termékfelelőssége, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy azt mondjuk, hogy az értékelések termékek és nem vélemények, mert hogyha felelősségvállalást vezetünk be, ez jó lenne, ezt üdvözöljük, de ezt csak úgy lehet elérni véleményünk szerint, hogyha egy szerződéses viszony van a hitelminősítők, illetve a befektetők között, hiszen a befektetők azok, akik pénzt fognak elveszíteni akkor, hogyha a minősítés nem megfelelő volt, illetve félrevezető volt. Lehet, hogy egy jó minősítésből is lehet csőd, viszont mindenképpen megfelelő minőségre van szükség a hitelminősítések esetén belül. A harmadik elem, amit megállítanak, az az, hogy a szabályozónak kell jóváhagynia a módszertan bármilyen megváltoztatását, tehát az eszmának kell ezt jóváhagynia. Mi ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ez a versenyképesség az innovációt fogja akadályozni, és ahhoz fog vezetni, hogy, az, hogy a értékelési módszerek teljesen egységesek lesznek, és ezek pedig egy koncentrációs veszélyhez veszethetnek, és lehet, hogy félrevezetők lesznek ezek az értékelések, és rosszul fogják elkülöníteni a különböző tőkéket. Ezt láthattuk például az európai jelzálok piac buborék kapcsán itt is félrevezető értékelések voltak, és ez ilyenfajta koncentrációt nem szeretnénk látni. Ami pedig az európai szabályozókat illeti nem lesznek meg a technikai felsz, nem lesz meg a technikai felszereltségük, és hogyha túlterheljük őket ezekkel a feladatokkal, akkor az akadályozza a megfelelő versenyt. Kidolgoztunk egy javaslatot, hogy hogyan lehetne a befektetői modellt erősíteni. Ehhez az kell, hogy egy olyan piacot hozzunk létre, ahol egy olyan értékelési piac van, ahol releváns információkat adnak közzel, nem pedig a titkos információkat, a titkos információk nem növelik az értékelések minőségét. Másodszorban minden hitelminősítőnek ugyanolyan hozzáférések kell rendelkezni az információkhoz, és nem szabad, hogy diszkrimináció legyen ezen a területen. Minden hitelminősítőnek fel kell tudnia használnia ezeket az információkat, és központosított platformon kell megvásárolni a befektetőknek ezeket a hitelminősítéseket. Ami pedig eh, az adósság értékelést eh, illeti, szerintünk ezt nem kellene bevonni a politikai vitába, a probléma az az, hogy a hitelminősítők a jelenlegi leértékelések mm, során olyan kockázatokat vesznek csak figyelembe, amelyek a piaci szereplők számára veszélyesek, és ezzel úgy lehetne segíteni, hogy átlatosokat érnénk el. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt Král úr, most pedig végezetül Susan Lóni következik aki vezető tanácsadója a Fitchnek az európai kérdésekben. Köszönöm, um, alelnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy elhívtak erre a fontos megbeszélésre. Nyilván értjük mindannyian, hogy miért figyelnek a jogalkotók a CRA-kra, és uh, tudatában vagyunk annak, hogy voltak bizonyos nehézségek az amerikai uh, piacon. Azt is tudjuk, hogy a pénzügyi piac szempontjából rendkívül fontosak a CRA-k, és ennek fényében a saját metodológiánkat, illetve belső politikánkat és eljárásainkat is megváltoztattuk, javítottuk. Minden új javaslatot örömmel fogadunk. A tényleges oka annak, hogy itt vagyunk, az az Európai Bizottság legújabb javaslata. A célkitűzésekkel a Fitch nagyvonalakban egyetért, a az átláthatóság növekedésével és a verseny növelésével. A Fitch komolyan hozzájárult mindkettőhöz, mert az elmúlt két évtizedben mi váltunk az egyetlen eh, tényleges kihívójává a két nagynak, annak ellenére, hogy mi sokkal kisebbek vagyunk, mint ők. Azt is támogatjuk, hogy ne használják mechanikusan fel a hitelminősítéseket. Ugyanakkor a javaslat sajnálatos módon éppen az ellenkezőjét éri majd el a céloknak. A nem várt eredmények bekövetkeztének valószínűsége igen komoly. Ráadásul fennáll a kockázata, hogy az európai tőkepiacon zavarokat okozhat ez az új jogszabály. Én most csak a rotációra koncentrálok szóbeli beszámolomban, ugyanakkor van egy írásbeli válasz, illetve írásbeli változat, amelyben a további kérdéseket is tárgyaljuk. Rotációról beszélek akkor. A Fitch mindig támogatta a versenyt, és 20 éve harcolunk az S&P, illetve a Moody's ellen ez alatt a 20 év alatt 17%-ra növeltük piaci eh, részesedésünket, 37% eh, a Moody's részesedése, 43% a Standard Poor's. Eh, noha mi is üdvözöljük a duopólium megtörésére irányuló igyekezetet, attól tartunk, hogy az új szabályok még inkább beágyazzák a két nagy hitelminősítőt. Ez azért következik majd be, mert egy kibocsátónak csak, egy kibocsátótól csak 10 kötvényt értékelhet egy hitelminősítő, utána viszont egy év után sajnálatos módon vissza kell vonulnia. Kérem, hogy lassabban beszéljen, mert a tolmácsok ezt a tempót nem bírják, figyelmezteti az elnök a hozzászólót, illetve a Fitch képviselőjét. Folytassam? Eddig tudták követni? Különösen igaz ez arra a javasolt szabályra, hogy egy CRA csak 10 kibocsátást értékelhet, mielőtt a rotáció bekövetkezik. Egy második CRA azonban ezt a kibocsátót 6 évig minősítheti folyamatosan. Mivel a Moody's és az S&P a leghatalmasabb résztvevő a piacon, a kibocsátó mindig egyet a kettő közül meg akar tartani minősítőként, és nyilvánvalóan a hat éves időszakra fogja beosztani majd az egyiket hát a két nagy közül. Érdemes felfigyelni arra, hogy az elmúlt időszakban 80 nagy bank egy év után lett volna arra kényszerítve, hogy rotálja a minősítőt, és ugyanígy igaz ez az egyéves időszak a 25 nagy európai cégre, a Volkswagenre, a Deutsche Bankra, a France Telekomra, az EDF-re, a BP-re és a Volvo-ra is például a rotációs elveknek való megfelelés érdekében a kibocsátók valószínűleg csak két CRH-t fognak alkalmazni egy adott időszakban. Ez viszont ellene megy annak a kifejezett kívánalomnak, hogy több szereplő legyen a piacon. Mi saját tapasztalatunk alapján azt gondoljuk, hogy jelenleg 55% a nagy európai bankoknak legalább három hitelminősítőt foglalkoztat. Ez azért van, mert mindenki értékeli azt, hogyha több forrásból szerezhet információt. Ez a befektetőknek is jobb, így fel lehet a hitelkockázatot jobban mérni, és ráadásul a költségeket, illetve a kamatot is csökkenti egy szélesebb merítésű hitelminősítés. Amerikában egy kutatás azt találta, hogy 40% ponttal alacsonyabb a kamatrátája azoknak a kibocsátóknak, akik három hitelminősítőt alkalmaznak, azokhoz képest, akik kettőt. Három igazán nagy globális résztvevő van a piacon. Nekünk két évtizedbe és több mint egy milliárd dollárba került, hogy komoly vetításai legyünk a Moody's-nak és a Standards Poor's-nak. Poor-nak e, a legtöbb e, cég globális alapon próbál tőkét e, beszerezni. Ha a Volkswagen egy hitelminősítével kell, hogy a kötvényeit kibocsátja, kibocsássa, akkor versenyhátrányba kerül az amerikai és ázsiai piacokon. A CRA-kat ráadásul a jelenlegi, illetve a tervezett elvek alapján, nem feltétlenül a minőségük alapján fogják majd kiválasztani, mivel kevés CRA működik Európában, és időbe kerül a hitelét megalapozni egy hitelminősítőnek, a kibocsátók pusztán azért kényszerülnek majd egy CRA igénybevételére, mert az összes többit jogilag nem alkalmazhatják. És éppen ezért fogják a két nagy közül az egyiket választani. Ezek tehát a nem várt következményei a jogszabály alkalmazásának, és ezért mi attól tartunk, hogy ez nem a verseny élesedéséhez fog majd vezetni, eh, hanem elmozdulunk egy másik fizetési modell irányába, mert csak a kibocsátó fizet modellre eh, érvényesek ezek a szabályok. Ez megint csak egy veszélyes fejlemény lenne. Az eredeti konzultációban is eh, eh, rámutattunk arra, hogy az összeférhetetlenség minden üzleti modellben megvan. Nyilvánvaló, hogy az, aki fizet, teljesen mindegy, hogy ki, ott eh, potenciálisan van egy, egy összeférhetetlenség. A Fitch úgy gondolja, hogy eh, ha az összeférhetetlenségeket eh, azonosítják, kizárják, vagy ha mindenképpen megvannak, akkor menedzselik, ezek eh, kezelhetőek. Az ilyen összeférhetetlenségeket tehát közzé kell tenni. Az elnök ismét figyelmezteti az előadót, hogy túl gyorsan olvassa a beszédét. Az, hogy a világ nyolc legnagyobb bankját mi magunk leminősítettük, ő magában is cáfolja azt az érvet, hogy egy ilyen lépést nem mernénk megtenni csak azért, mert ők fizetnek bennünket. Ráadásul a kibocsátó fizet elv komolyabb bevételei járulnak hozzá ahhoz, hogy nagyobb kutatómunkát, alaposabb kutatómunkát végezzünk. Sajnálatos módon a befektető fizet modell alapján ez nem lehetséges. Remélem, hogy hasznosnak találják az itt elmondottakat, és szívesen válaszolok a kérdésükre is. Ahora, vamos a dar el turno de palabra a los oradores. Köszönöm. Vannak felszólalók, illetve hozzászólók, a raportőr, az árnyék előadók. Kérem, hogy azt is jelezzék, hogy kihez teszik fel a kérdést. Először Dominici úr kap szót. Bien. Okay, tiene la Señor Nem, úgy tűnik, hogy a végén kér majd szót, tehát akkor először a koordinátornak adom meg a szót Gózes úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A hitelminősítőkkel foglalkozom, hiszen én is jelentéstevője voltam ennek a tévának. El, meghallgattuk azt, hogy pontos üzenetet, de nem gyors üzenetet kell adni, kellene adni, és ez nem, nem nagyon, nem teljesen szerencsés az, hogyha 7 percben az ember gyorsan elhadarja a mondandóját, és aztán idegen nyelven kell ezt hallgatni. Ma látom, hogy nagyon sok újságíró van közöttünk, nagyon sok kamerát látok. Miért? Azért, mert a hitelminősítő ügynökségek fontos szerepet töltenek be, az aktualitás szintjén vannak, minden nap beszélünk róluk, minden nap beszélünk a, a egyes államok leminősítéséről, és azt is látjuk, hogy nagyon sokszor hibáznak a hitelminősítők. Ezért óvatosan kell ítélkeznünk. Magam részéről úgy gondolom, hogy a két elfogadott szöveg jó szöveg, és ezeket alkalmazni kell az ESMA képviselője is beszélt erről, hogy végre tanúsították a három hitelminősítőt, pedig ugye 2010. decemberében adták be a kérelmüket, és ezt, eznek eredménye novemberre, tavaly novemberre született meg. A, ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire nehéz előrelépni a szabályozás területén a jelenlegi kontextusban, egy bonyolult helyzetben. Szerintem el kell kerülni azt, hogy egy olyan szabályozást hozunk létre, amelyet aztán nem fogunk alkalmazni. A, modell, a matematikai modell hibájából adódik a mai válság, és ma a, hallottuk, hogy ez milyen felelősséget mutat. Az ESMA garanciát, illetve erre vonatkozó metodológiát kért, hiszen nagyon fontos információt mutatnak a beruházók számára. Ez számunkra is fontos, illetve politikai szempontból is, és azt látjuk, hogy rendkívül fontos szerepet töltenek be, jelenleg. Először is bevettük ezeket a banki szabályozásba, és azt mondtuk, hogy e, ezt most ismét szét kell választani. Aztán azt mondtuk, hogy ugye az, az ügynökség hár, a tripla A ad egy országnak, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, amikor ezt elveszítjük, akkor azt mondjuk, hogy ez nem volt fontos. Ma az államadóság minősítése okoz problémát, hogy, hogyha Franciaországot olcsóbb, olcsóbb hitelhez jut Franciaország most a leminősítést követően. A valós kérdés ma az az, hogy hogyan fogjuk felgyorsítani a versenyt, mindent a verseny szabályoz, és itt megpróbáljuk a rotációt bevezetni, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a rotáció igazából semmilyen eredményt, előnyt nem hoz, először is azért, mert időre van szükség ahhoz, hogy megfelelő ügynökségek jöjjenek létre, ugye láttuk itt a Fitch példáját, fokozatos növekedés ment keresztül, és láttuk, meghallgattuk itt a százalékos arányokat, tehát ez időt vett igénybe. És ezt is hallottuk az előadóktól, hogy a rotáció a hat évet vesz igénybe a vezető számára, három évet a kisebb ügynökségek számára, amikor hitelminősítésre van szüksége egy államnak, akkor sosem középméretű ügynökséghez fog fordulni, hanem a két fő, vagy egy nagyobb fő hitelminősítéséhez. Jean-Pierre Jouy a pénzügyi piacok szabályozásával foglalkozik. Sajnálom, hogy nincs benne az ESMA igazgató tanácsába, hiszen ő foglalkozott a hitelminősítő kérdésével. Aztán ott van az államadóság, hogyan lehet olyan intézkedéseket foganatosítani, amely nem önmagától húzza föl a lázt, hiszen amikor leminősítés történik, akkor azonnali következményekkel jár ez az adott állam számára. Szerintem ma nincs világos válasz, amit a harmadik szabályzal kapcsolatban fölteszünk ma, mint kérdést, azt már 2009-ben is megtettük az első kapcsán, vagy 2010 kapcsán is, a második, 2010-ben a második kapcsán. Tehát nincs tökéletes megoldás, ahogyan a japán előadótól is hallottuk, vannak előnyök, vannak hátrányok, hogyha a beruházó fizet, hogyan, hogyan valósítjuk ezt meg, ezt az elvet. Azt hiszem, hogy kicsit meg kell nyugodnunk, hidegvérre van szükség, és nem szabad olyan szabályzást létrehozni, amelynek semmilyen gyakorlati következménye nem lesz, és amely csak tovább felborzolja a kedélyeket meg kell tennünk minden szükségest, a, szükségest annak érdekében, hogy a jelenlő szabályozást valóban megvalósítsuk. Az ESMA-nak a jelenlegi ügynökségek felülvizsgálatát kell elvégeznie, meg kell néznie, hogy megfelelően működnek-e, és a szabályoknak eleget tesznek-e. Ez egy nagyon fontos felügyeleti szerep, de nem szabad az ESMA-tól azt várni és azt kérni, hogy a szabályozó hatáskörén kívül mást is beteljesítsen, hiszen a szabályozó nem felelős sem a minőségért, sem pedig azért, hogy a hitelminősítő hogyan működik, hanem egyedül az a feladata, hogy megnézze a hitelminősítő betartja-e a szabályt, megfelelő metodológiát alkalmaz-e, és ö, ö, valós, rendes ö, módszert alkalmazza. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell kerülni azt, hogy homályos formában működjenek ezek a hitelminősítők, és nem megfelelő információt szolgáltassanak a piacok számára. A metodológia nem lehet a vállalkozások metodológiája, ugye ezt hallottuk a japán előadótól is, hiszen teljesen más szerepet töltenek be a közéletben, hogyha a vállalkozás elveszti az ügyfeleit, akkor hosszú távú problémával kell szembenéznie. Egy adott állam esetében a finanszírozási lehetőségek ennél nyitottabbak. Én is megpróbáltam ehhez a nagyon komplex munkához szerény formában hozzájárulni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Wolf Klintz következik. Az Álda nevében köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezt a témát hideg fejjel és érzelementesen kell megközelítenünk, mert a hitelminősítők témája az elmúlt hetekben szerintem már ö, olyan méretet öltött a vita, amely miatt már nem tudjuk megfelelően megközelíteni ezt a kérdést. Sokan összeesküvés elméleteket gyártanak újságírók néha még azt is hangoztatják, hogy az amerikaiak által dominált hitelminősítőkkel próbálnak beavatkozni az európai gazdaság politikába. Úgy gondolom, hogy azért mi a helyén kell kezelni a dolgokat, és nyugodtnak kell maradnunk. Az a javaslat, amit az Európai Bizottság tett, az jó célokat fogalmaz meg, viszont néhány pontban pontosan mellélőnek, és Jean-Paul Gozes is említette ezeket. Látnunk kell azt, hogy mik az elfogadható javaslatok, és hol vannak azok a pontok, ahol nem sikerül változtatást elérni. Biztos az, hogy a hitelminősítőknek sokkal ö, nagyobb a szerepük, mint amit ők magukra vállalnak. Amikor azt mondják, hogy csak egy véleményt fogalmaznak meg, az, az hát ez finoman szólva sem így van, mert ezeknek nagy hatása lehet főként az államadóság eh, területén az államkötvények eh, esetében fontos az, hogy eh, tényleg itt valami változtassunk. Az egyik pont, amit már mások is említettek, túlságosan is függünk a hitelminősítőktől, főként az államkötvények esetében, és nem igazán érthető ez, hiszen amire szükségünk lenne ahhoz, hogy egy ország vezetőképességét megvizsgáljuk, az az, hogy megvizsgáljunk több jelentést hónapokon át a, az IMF, az Európai Központi Bank, a Nemzeti Központi Bankok havonta számos információt adnak közre, amelynek alapján egy ország bonitását meg lehet vizsgálni. Tehát ebből a szempontból nincs igazán értem annak, hogy befektetők vagy nyugdíj biztosítók, befektetői alapok miatt is foglalkozzanak a három nagy hitelminősítő minősítésével, és lehet, hogy inkább maguknak kellene vállalni a felelősséget a kötvények esetében, tehát itt kellene változtatni jogakotás által, tehát módosítások, jogakotási módosítások által a három nagy hitel minősítőt hitelminősítőtől való függést megszüntethetnénk. A minősítésért adott felelősségvállalás, vagyis a termékfelelősségvállalást, én ezt osztozom ebben, viszont ennek is megvannak a veszélyei. Jelenleg 27 tagállama van az Európai Uniónak, és 27 különböző törvényi szabályozás van. Nincs egy egységes polgári törvénykönyv. Európában 27 különböző van, tehát hogyha itt felelősségvállalást vezetünk be, akkor azt jelenti, hogy 27 különböző felelősségvállalási helyzettel kell, hogy szembenézzünk, és így mennyitjük a kapukat annak irányába, hogy itt egyfajta jogi arbitrázs jön létre. Tehát azon kell lennünk, hogy ezt a rizikót eh, elkerülhessük. Az eszmának nagyon fontos a szerepe, viszont nem szabad túlterhelnünk. Az én véleményem szerint az eszmát nem lehet felelőssé tenni azért, hogy a hitelminősítők módszertanát minőség, illetve pontosak szempontjából megvizsgálja. Ezek nagyon bonyolult technikai jellegű eljárások, amiket, hogyha meg akarunk érteni, ahhoz nagyon sok időre van szükség, ráadásul még gyakorlati megközelítés is kell alkalmazni, és szerintem az eszma ezt nem tudja véghez vinni. Amit uh, tud az eszma tenni, az az, hogy arról gondoskodik, hogy a hitelminősítők eredményeit jobban összehasonlítja, mint jelenleg, de szerintem többet nem lehet tőle várni. A rotáció elvét már Jean Paul és az Európai Bankhatóság képviselője is felvetette. Én osztozom azokban az aggályokban, hogy ezzel a fajta rotációval inkább a duopóliumot erősítjük meg. Nagyobb versenyt szeretnék, ezért sajnálom azt, hogy az Európai Bizottság a javaslatában nem foglalkozott a mi elképzelésünkkel, hogy legalább megpróbálja azt, hogy egy európai hitelminősítőt létrehozzon egy alapítvány formájában. Jó lenne az, hogyha a három nagy hitelminősítő mellett lennének még más hitelminősítők is. Igazából két nagy hitelminősítő van, és a Fitch pedig a harmadik helyen van. Hiszen ezek a hitelminősítők a világ hitel minősítő piacának 90%-át ellenőrzik, tehát abszolút monopól helyzettel rendelkeznek, és 40%-os a bevételük a Lehman csődbe jutása után is, és a Lehman előtt még sokkal magasabb volt ez. Tehát mindenképpen nagyobb versenyre van szükség, és nem csak Európában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában vagy Ázsiában is erre van szükség. Tehát valóban itt valamit tennünk kell. Még egy dolog valami zavar engem, és erről nem is beszéltek egyáltalán a bizottság javaslatában, ez pedig a minősítési eredmények közeadásának idősítése, időzítése. Lehet, hogy ez egy véletlen, de a fontos döntési csúcs találkozók előtt, a tanácsülések, az ECOFIN előtt vagy akármikor máskor, vagy az új adósság címek kiadásakor, akkor az értékeléseket mindig megváltoztatják egy pár nappal, vagy egy héttel hamarabb. És ez abszolút szembetűnő. Általában az a helyzet, hogy a legtöbb esetben a hitelminősítés megváltoztatása túlságosan későn következik be. Igazából már tudjuk, hogy megtörtént a baj, és utána történt meg a leminősítés az új eurozóna tagok leminősítése két, nap, két héttel ezelőtt, az akkor történt, amikor már tudtuk, hogy ez kapu előtt áll. Tehát mindenképpen azon kell lennünk, hogy a közreadás időpontja sokkal jobban megfeleljen a valóságnak, és ne pedig politikailag motivált legyen. Túl sokat beszéltem, úgyhogy abba is hagyom. Muchísimas gracias, señor Klinz. No veo al ponente en la sombra del... Köszönöm. Nem tudom, Stolcsek úr akar-e beszélni? Tessék. Ki akar beszélni, Stolcsek úr? Pravodajem za ECR, nejsem příliš velkým specialistou na... Nos, nem én vagyok az ECR frakciónak az árnyék előadója, és nem is nagyon értek a hitelminősítőkhöz de nagy érdeklődéssel hallgattam mindazt, ami itt elhangzott, és szeretnék ehhez hozzá is szólni. Egyetértek Klintz úrral, aki azt mondta, hogy a jelenlegi helyzetben azt szeretnénk, hogyha egy hideg fejjel lefolytatott vitát tarthatnánk lényegi kérdésekről. A cél pedig az, hogy a vitának mérsékelt kimenetele legyen. Nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy növekszik a verseny a CRA-k er között. A társaságokról, a vállalatokról, illetve a kiadott információk egy része, illetve a hitelminősítések egy része néha negatívan érinti a lakosságot is, illetve a politikusokat is, és ennek következtében próbálja a politika a jövőben arra szorítani a CRA-kat, hogy olyan információt adjanak ki, amilyet a politikusok hallani szeretnének. Ez az érzés az embernek, hogy ez történik itt. A vitát hallgatva olyan, mint hogy ez az egész a hitelminősítők közötti versenyről szólna. De amikor meghallgattam itt a hozzászólókat, világossá vált, hogy még nekik sincs egységes véleményük arról, hogy hogyan lehet ezt a versenyt előmozdítani. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vagyok szakértője a témának, de Gozesz javaslatai közül jó pár nekem tetszett, és meghallgatva azt, amit ő mondott, azt gondolom, hogy kellő körültekintéssel járt el, de nem mondok többet, mert nem vagyok szakértő. Representación de los Verdes, el señor Pascal Cafá. Köszönöm, most pedig eh, Pascal Cafá kap szót a zöldek részéről. Oui, euh, moi je vais euh, essayer de poser des questions au... Köszönöm. Én eh, szeretnék kérdéseket feltenni a szakértőinknek, mert azért vannak itt, nem pedig azért, hogy meghallgassák, hogy mit beszélgetünk egymás között. De mielőtt felteszem ezt a kérdést, én is reagálnék arra, amit Jean-Paul Gozes mondott. Én tudom, hogy Jean-Paul Gozes alapvetően pozitívan viszonyul az Európai Bizottság eh, eh, által kiadott eh, javaslathoz, és barátja bármilyenek is, amikor azt mondja, hogy el kell kerülnünk az önbeteljesítő jóslatokat a CRA-k részéről. A Finance Watch által felvetett dolgok ennek fényében igen érdekesek. Próbálják ugyanis csökkenteni a volatilitást, amely erősen politizált, bizonyos hitel minősítők erre rájátszanak egyébként. Tehát próbálunk a szükséges verseny és egy szervezési, a szervezési megoldások között olyan állapotot találni, amely a volatilitást csökkenti. Én szeretném tudni, mi a véleménye a Finance Watch-nak a legfontosabb témáról, és azokról a kritikákról, amelyekkel az Európai Bizottság javaslatát illették, nevezetesen a rotációt, mert úgy emlékszem, hogy a rotációról ő nem mondott semmit. Ami a Société Generált illeti, Ott elhangzott kritika a modell eh, elhangzott kritika a modellel kapcsolatban, és eh, a makrogazdasági modellek értékelését eh, is lehetségesnek tartjuk, nem tudom, miért ne lehetne a hitelminősítőket is ilyen módon körbejárni. harmonizálni kellene, koherenciát kéne a modellben eh, létrehozni. Az utolsó felvetés pedig eh, azzal a javaslattal kapcsolatos, amelyet eh, Král úr tett itt, a, aki az írásbeli anyagának utolsó bekezdésében Eh, ha jól értelmezem, az összeférhetetlenséget próbálja jobban feloldani, és úgy gondolja, hogy eh, és ha jól értem, egy harmadik utat javasol a létező eh, befektető fizet, illetve kibocsátó fizet modellhez képest, de nem teljesen értettem, hogy mit akar elérni. Az ügynökségek eh, indikátorok alapján nem lázt mérnek, hanem eh, kiadnak egy, eh, egy lázlapot, amely alapján a, az orvos dönt. Természetesen én, ha egy orvos azt állítja, hogy mindenhez ért, akkor én nem mennék hozzá. Mindenhez ért, Izlandhoz, Görögországhoz, mindent ért. Szeretném tudni, hogy hogyan eh, lehet az ügynökségeknek ezt az orvosi eh, szereptévesztését eh, korlátozni. A Moody'snál én folytattam magán megbeszéléseket, és megkérdeztem, hogy tetszik-e nekik ez az eljárás. C'est votre job, mais vous ne pouvez pas faire de És annak megfelelően hozzá kell javaslatokat, ajánlásokat, véleményeket, hogy mi lesz a véleménye annak, aki a címzetje. Euh, en pense, c'est-à-dire de dire, par exemple, si je prends le dernier exemple récent, le plus récent sur la France, euh, e, Francia példával jövök most elő. A javaslatot az volt, hogy az ügynökségek részéről, amielőtt leminősítették, hogy a foglalkoztatási mechanizmusokat tegyék rugalmasabbá. A Standard Poor's két elemzője azt is javasolta, hogy ahogy mondtam, hogy rugalmasabb legyen a munkaerőpiac, de ez valóban a hatáskörébe tartozik egy hitelminősítő ügynökségnek? Ez nem a hitelminősítők felelőssége, hanem a politikusok. Tiene la palabra finalmente en presentación de... Köszönöm. Köszönöm szépen, Kafé úr, most, most pedig Miguel Portás kapja meg a szót a GUE részéről. Köszönöm szépen. Két megjegyzéssel élnék, és egy-két kérdést tennék föl. Első megjegyzésem. Ami az államadóságot illeti, és azt gondolom, hogy pontosan ebből kifolyólag nagyon is sürgős a mai vitánk, Eddig azt láttam, és még mindig hiszek abban, hogy nem lesz megoldás az államadóság kérdésére, ha csak nem pénzügyi term, abba hagyjuk azt, hogy pénzügyi termékként kezeljük az államadóságot, amely aztán a hitelminősítés témája lesz. A többi megoldás egyáltalán nem hozhat megoldást. A második megjegyzésem, és ez elhangzott a japán előadótól is, aki elmondta, hogy szükség lenne arra, hogy a magánügynökségek valamilyen nyilvános fórumot kapjanak. Szeretném, hogyha ez egy kicsit kifejtené, mire gondol? Tőke részvételre egy állami testület részéről, vagy pedig az állami hatóságokkal valamilyen kapcsolatra gondolt, például abban az országban, ahol regisztrálva van az ügynökség. Azért kérdezem ezt, mert az európai CRA-ról szóló vita kapcsán, és ugye nekem megvannak a kételjeim, hogy ezt az utat kell-e választanunk, és közpénzből finanszíroznunk, vagy sem. Azért, mert vagy egy európai hitelminősítő ügynökségről beszélünk, és itt ugye nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy lesz hiteles ez a piacon, legalábbis 20 vagy 30 évet fog ez igénybe venni, vagy pedig magán CRA-t hozunk létre, és én, mint adófizető ellenezném azt, hogy a közpénzeket, vagy akár egyetlen eurót is erre fordítsanak, erre az európai hitelminősítő létrehozására, hiszen ez olyan matematikai modellt alkalmazna, mint a jelenlegi CRA-k, Tehát azt kérem a japán előadótól, hogy kicsit bontsa ki, mit gond, mire gondolt, amikor a nyilvános dimenziót ö, említette. Tehát mire gondolt arra, hogyan gondolta, hogy az állami hatóságok részt vegyenek a minősítésben. És végül még egy kérdés a Société Générale képviselőjéhez. Egyértelműen fogalmazott, egyértelműek voltak a megjegyzései azt mondta, hogy általában az USA-val szemben elfogultak az ügynökségek. Szeretném, hogyha ezt is kibontaná. Kicsit körvonalazná, hogy mit jelent ez. És végül a Finance Watch képviselőjéhez fordulok. Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy a véleménynek nincsen hatása, következménye, hiszen van valami, ami egyértelmű, ami világos, ez pedig az, hogy az ügynökségek szinte szabályozóként lépnek fel, ők határozzák meg a piaci feltételeket. És ebből profitálnak. Tehát hogyan akarja elvenni tőlük ezt a befolyásolási hatalmat? Nem igazán értettem ezt, hogyha erre egy kicsit kitérnek, köszönöm. Köszönöm szépen, Portes úr. Nagyon rosszul gazdálkodtunk az idővel. Megadom még a szót Thomas Mannnak, Bácsatis úrnak, Gigold úrnak, Simon úrnak, Langen, Podimatászonynak, hogyha még valakit esetleg nem láttam, akkor azt kérem jelentkezzen. Thomas Mann kért szót, de arra kérem, hogy két percben maximum maximálisan foglalja össze a mondandóját, övé, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, figyelemmel kísérem az órát. Launi asszony azt mondta, hogy nagyon jó a verseny, tehát nem a nagy három között, és emiatt ez azért történt meg, mert a Fitch olyan keményen dolgozott. Jean-Paul, neked igazad van. A hitelminősítők véleményt formálnak meg, viszont mi politikusként óriási véleményt tulajdonítunk nekik. Mindenképpen erre választ kell találnunk, mert így nem lehet dolgozni. Wolf Klinznek igaza van, meg kell vizsgálni azt, hogy hideg fejjel hogyan tudunk elszakadni a hitelminősítőktől. Egy kérdés, a rotáció kérdése, itt aggájaim vannak, és eh, Král úrhoz is szeretnék kérdést intézni. Ön alternatívát kínált. 2009-ben eh, Wolfgang Schäuble már elmondta, hogy európai hitelminősítőre van szükség. Nem egy olyan hitelminősítőre, amely jobb eredményeket eh, ad, hanem egy olyanra, ami független. Belgá honnan érkezett, Belgium, ahonnan érkezett, ott van egy ilyen fajta alapítvány, 300 milliós eurós alapítvány ez. Král úr szerint mi lenne más, mi, mi lenne akkor, hogyha tényleg független lenne ez a hitelminősítők, akkor tényleg kezeskednének a véleményekért? Hogyan nézne ez ki? Hogyan néz ki az átláthatóságuk? mi ö, van másként, mint a három másik nagy hitelminősítőnél. Azt is elmondta, hogy bizonyos módszereket ki, ö, nyilvánosságra hoznának. Milyen módszerekről van szó? Hogyha vannak eredmények, amelyek negatív karakterrel rendelkeznek, akkor lehet, hogy jobban ö, tudnak majd fellépni, mert hogy függetlenek, hogyha tényleg így van ez, akkor nem lesz ez a problémám, de közös szabályokra van szükség minden egyes hitelminiszternek egyformán kell felépnie, viszont szükségszerűre van szükség, eredményekre van szükség, amelyekről azt mondhatjuk, hogy nem politikailag fognak fellépni, hanem tényleg pontos, alapos adatok alapján fognak dolgozni. Kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak kínálni. Köszönöm szépen, Mánúr, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Befiti úr, a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Olyan szemszögből szeretnék szólni most önökhöz, mint pénzügyminiszter, aki éveken keresztül pénzügyminiszterként dolgozott. Nézzük a hitelminősítő intézetek, nem pusztán cégek. A minősítéseknek nagyon fontos következményei vannak minden egyes országban, és nagymértékben befolyásolja a bankok munkáját is. Ezen kívül befolyásolja egy ország nemzetközi megítélését. A nemzetközi valuta alap nagyon sok hitelminősítő negatív minősítést adott ki. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, szerint egy független európai hitelminősítőt kellene létrehozni. Ezen kívül támogatom japán barátunk véleményét, valóban a hitelminősítőnek fontos lenne, a hitelminősítő szempontjából fontos lenne az, hogy az Európai Unióban legyen, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja az EU jövőjét. A hitelminősítők nagyobb befolyással rendelkeznek, illetve nagyon fontos információhoz jutnak hozzá. Eljött tehát az ideje annak, hogy felismerjük, nemzetközi piacon kell megállnunk a helyünket, és a CRA-k az egyik olyan eszközt adják, amelyek a versenyképességünket növelhetik a, növelhetik a világban. Ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát egy-két apró, apróbb fenntartással, mint például olyan technikai kérdésekre gondolok, mint a piackoncentráció, a felügyelet, illetve a minősítési metodológia, de általánosságában azt gondolom, hogy óriási kihívás van előttünk. Köszönöm. Most pedig Gig. Igen, köszönöm szépen a megjegyzéseket, és örülök annak, hogy Japánból ide utazott, hát ilyennel sem találkozunk minden nap. Lenne néhány rövid kérdésem, először is rossz asszonyhoz. Nem igazán vagyok biztos abban, hogy amit ön mondott a nagy hitel eh, minősítők ellenőrzése után, hogy ki fognak-e adni egy tanulmányt. Én úgy, úgy értettem, hogy lesz majd egy részletes vizsgálat, és nem csak, hogy egy jelentés lesz a konkrét vizsgálatról, lesz egy átfogó vizsgálat a hitelminősítői piacról, belemenve a érdekkonfliktusokba, kitérnek-e a lehetséges problémákra ezeken a területen. Ezt szeretném tudni, tehát hogy milyen keretben fogják lefolytatni ezeket a vizsgálatokat, hogyan fogják ezt eh, lefolytatni, és eh, közre fogják-e ezt adni. Többször utaltak arra, hogy mivel egyrésztről magas a koncentráció a piacon, másrésztről pedig érdekellentétek lehetnek, és eh, ezeket nem lehet elkerülni egy, egy, egy modellel sem. És az is világos, hogy figyelembe véve a magas koncentrációt, jó lenne, hogyha nagyobb fajta sokszínűséget valósítanak meg a modellek kapcsán, és eh, Wolf Klintz eh, is elmondta ezt, hogy egy európai hitelminősítői alapítványt kellene létrehozni, amely a közjó érdekében valóban korrekt eh, ítéletet hozna a bonitásról. Az önök javaslatában, a belga javaslatból, illetve a társainak javaslatából tudjuk azt, hogy erre nagyon sok pénzt fordítottak. A kérdés az az, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a pénzügyi felelősségük ebben nem tudjanak beavatkozni, és azok a magas forgalmi rátek, amelyeket megemlítettek, hogyan lehet ezt egy alapítványba átirányítani, hiszen úgy gondolom, hogy a 40%-os profilba valamit azért be lehet szedni, és lehet, hogy ezeket a pénzeket egy olyan fajta alapítványra kellene folytani, amit Klinc úr is elmondott. Feljó kollega következik. Obrigado, senhor presidente. Vou passar já diretamente. Köszönöm, elnök úr. Rögtön kérdésekkel kezdek. Az egyik kérdés, amelyel nem foglalkoztunk, illetve nem foglalkozik az a javaslat, amely a parlament asztalán van, ez a hitelminősítő intézetek finanszírozása. Mint ahogy Jean-Paul Gozes is a közelmúltban, illetve az előbb elmondta, ez nem egy egyszerű kérdés. Ugyanis nyilvánvaló eredményekre lenne szükség. Nem tudom, hogy egyetértenek-e a jelenlegi finanszírozási modellel, illetve nem gondolják-e, hogy jobb lenne, hogyha a befektetők fizetnének a hitelminősítésért. Aztán reagálnék arra is, amit Rosszasszony mondott a piac működéséről ugyanis fontos az, hogy a hitelminősítők hitelesek legyenek, de az is kell, hogy több ügynökség eh, működjön a piacon. Már létezik eh, a tanúsítványi rendszer, és eh, tanúsítottak is már ügynökséget a hármon túlmenően is. Hogyan lehet ezt a jövőben elképzelni egyfajta hálózatként, vagy, vagy hogyan. Aztán volt néhány utalás, jogalkotási jellegű utalás is. A jogalkotó az, aki ezekben a kérdésekben dönt. Ez a változás azonban sajnálatos módon eh, fel, felforgatja a piacot, mert a CR-áktól függ a piac. Köszönöm, Diego. Peter Simon következik. Köszönöm szépen. Szeretnék Král úrnak egy kérdést intézni, majd Tibot úrnak is. Král úr ön beszélt a tulajdonos struktúrájáról, a hitelminősítőknek, és tette a monopóliumot, viszont a szóbeli hozzászólásában érdek ellentétről beszélt kifejezetten a hitelminősítők esetében, amiatt, hogy milyen a tulajdonosi struktúrájuk. Örülnék annak, hogyha ezt a két pontot kicsit jobban felvázolná. Filip Tunától pedig köszönöm a hozzászólását azzal kapcsolatban, hogy a hitelminősítők tulajdonosi struktúrája struktúrája káros lehet. Köszönöm szépen. Palimata asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottam egy kifejezést ezekben a nagyon érdekes prezentációkban. Volt egy olyan kifejezés, Utsumi úr előadásában, ami fel, amire felkaptam a fejemet. Utsumi úr az Gustav Omanszót idézte, ezt szeretném megemlíteni, megismételni, mert nagyon fontosnak tartom. Azt mondta, hogy a hitelminősítő ügynökségek nek nem csak hogy az a feladatuk, hogy precízen leírják egy cég vagy egy állam helyzetét a hiteleket illetően, hanem figyelembe kell venniük az adott állam vagy cég körülményeit. Hiszen, hogyha ez az ügynökség nem figyel oda az állam, illetve a cég körülményeire, akkor nagyon megvan annak a veszélye, hogy leminősítés történjen, és ebbe a tendenciába hajolna el. Ez nagyon fontosnak tartom, mert a különböző országok hitelminősítése kapcsán, különösen amikor egy leminősítésről beszélünk, és itt ismét visszatérnék Ucumi úr előadására, a kérdésem az Európai Ügynökségre vonatkozik. Ucumi úr azt mondta, hogy az áramadóság eh, értékelések kapcsán rendkívül fontos figyelembe venni ennek az értékelésnek a nyilvánosságát, illetve nyilvános aspektusát, tehát hogy milyen nyilvános érdekeket érint, hiszen ennek az értékelésnek ez az értékelés hatása lesz több millió állampolgár életére. Ez pedig rendkívül fontos kérdés, és égető fontosságú. Ezért fölteszem a kérdést önnek, illetve a többi előadónak is. Egyetérte azzal, hogy meg kell őrizni ezt az aspektust, tehát oda kell figyelni erre a nyilvános vonatkozásra, a nyilvános aspektusra. Mit kell tennünk, mit, le, mit tehetünk amikor európai ügynökséget hozunk létre, ugye erről beszélünk. Barnier biztos úr megoldása adna reménysugárt, ugye amit nem fogadtak el. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Lange következik egy perc. Köszönöm szépen, nem akarom megismételni az érveket, de az, hogy túlzottan függünk a hitelminősítők véleményétől, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Az Európai Központi Bank újrafinanszírozása, és egy, illetve az újrafinanszírozás kapcsán az LKB-nál e is kell fel a hitelminősítés, és ezért az első kérdést az, az lenne, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a bankok értékelése során a külső hitel minősítőket ne vegyék figyelembe, a Lehman után ezt megfolytották, erről nem is beszéltünk egyáltalán. A második kérdésem az, hogy nagyobb átláthatóságot létrehozzunk, az azt jelenti, hogy egységes kritériumokra van szükség. Rossz asszonytól kérdezem, hogy létre lehet-e lehet -e hozni egyfajta egységes kritériumokat. Úgy gondolom, hogy nagyobb fajta figyelemre van szükség, akkor, hogyha kevesebbet tudnak keresni a hitelminősítéseken. Ezen kívül független platformokra van szükség, a központi platformról beszélt a elminősíték esetében. Král úr, itt pontosítást szeretnék kérni. Köszönöm. Dankeschön, Werner. Tiene la palabra el señor Wanyok. Dos minutos. Megadom meg a szót. À nos intervenants et deux paradoxes. Première question, est-ce que vous croyez Két kérdésem van. Az egyik az az, hogy a pénzügyi piacon felmérhető-e ténylegesen a kockázat, mert ez egy bizonytalan piac hiszen felül értékelik például az államadóságok kockázatát, teljesen nyilvánvalóan. Az államadóságról beszélve van egy második kérdés, ugyanis ott az összeegyeztethetetlenségre és az érdekellentétre utaltak a jelenlegi modell, de nem kibocsátó fizet modellről van szó, hanem előfizető fizet modellről, mert Valójában itt túlzásokba eshetnek a kockázatok megbecsülése területén. Harmadik kérdés. nem tudom, hogy az ügynökségek miért tudnák jobban, mint a számvevőszégek értelmezni az információkat, különösen az államháztartási kérdésekről. Hogyan érthetnének hozzá jobban? Negyedik kérdés, az ajánlásokra vonatkozik, amelyeket kéz alatt tesznek az ügynökségek. Milyen makrogazdasági modellre alapozzák ezt? Modell A makromodell és a kockázatelemzési modell nem ugyanaz, mert a kockázat nem mindig megbízható, a kockázatelemzés, míg a makro modell az modellezhető és statisztikailag igazolható. Miért jobb tehát az ő modelljük annál, amivel az Európai Uniós tagállamok rendelkeznek. Az ügynökségek nagyon sok ajánlást tesznek, nem gondolják e hogy van egy paradoxon, mert az Európai Unió most recesszióban van, ez gyakorlatilag kompromittálja az adóság csökkentési kísérleteket, és ez magával vonza a megszorításokat. Követeljük a konkurenciát, a versenyt, Eh, ugyanakkor, ugyanakkor eh, sajnálatos módon növekszik eh, a duopólium ereje. Utolsó megjegyzés, a magán kibocsátó fizet modellel kapcsolatban felmerült annak a betiltása, hogy az állami kibocsátó fizet modell viszont ne legyen megengedett. Ferreira asszony kapja meg a szót két perccel. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Úgy érzem, hogy két probléma merül itt föl, vagy legalábbis nekem két dolog okoz problémát. Az egyik a túlzott koncentráció, illetve a minősítési probléma, hogyan lehet megfelelő versenyhelyzetet kialakítani. Verena Rosshoz fordulok. Azt kérem, hogy részletesen mondja el, hogy hány regisztrált hitelminősítő ügynökség van jelenleg, melyek a legfontosabb akadályai a piacra jutásnak, és hogyan lehet ezeket elhárítani. Illetve nem lehetne-e a piaci részvényeket korlátozni a CRK esetében úgy, mint az általános üzleti gyakorlatban, tehát így esetleg a piacra jutás akadályait el lehetne hárítani. Ami pedig az államadóság minősítését illeti, itt még nem oldottuk meg a problémát. Az államadóság, illetve a CRák működése nagyon sok problémát okozott, olyan problémákat, amelyek meghaladják egy magán hitelminősítő által kifejtett hatást. Ami az állami adóságot illeti, vannak olyan brutális piaci műveletek, amelyek a hitelminősítésen múlnak. Gondolok itt a CDS-re, illetve a hitelek vásárlására, eladására. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne megnézni az időbeosztást, az ütemtervet, illetve az időzítésekkel kapcsolatban információra van szükség, meg kell néznünk, hogy bizonyos körülmények között nem kellene-e az államadóság hitelesítését betiltani. Más megoldást nem látok. A los expertos, pero en primer lugar, por alusión... Köszönöm, akkor megadnám a szót a szakértőknek. Rossz asszonynal kezdjük. Kérem figyeljenek oda az időre. Mindenki két percet kap. És aztán Dominici úrnak adom meg a végén a szót. Köszönöm, eh, rossz asszony. Eh, megpróbálok majd válaszolni az összes kérdésre, de ha a hiányérzetük marad, akkor nyugodtan jöjjenek oda hozzám, és majd négy szem közt válaszolok az esetleg kihagyott kérdésekre. A, egyetértek azzal, hogy a hitelminősítések fontossága túlmutat, túlment azon, amit bármelyikünk szeretett volna, vagy elképzelt volna korábban. Nyilvánvalóan el kell gondolkoznunk azon, hogy visszafordítsuk ezt a trendet. Valójában két sinen haladunk, két lehetőség eh, van. Az egyik a verseny növelése, a másik pedig a minősítéstől való függés csökkentése. Ami a minősítő intézetek számát illeti és a versenyt illeti, mintegy 20 intézményt tanúsítottunk már, ugyanakkor ezek közül a legtöbb nagyon kicsi, csak az országban működő hitelminősítő intézet. Hogyha a globális piacot nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy kis számú domináns hitelminősítő intézet uralja a piacot. Kialakulhat egy hálózat, amely versenyezhet, vagy más módon előmozdítani a versenyt. Nos, ez egy olyan kérdés, amire majd válaszolnunk kell. Szintén fontos kérdés, amire a szabályozó hatóságnak és a jogalkotónak is oda kell figyelnie, az a függés csökkentése. Azt gondolom, hogy a bizottság erre irányuló kezdeményezései rendkívül fontosak és figyelemre méltóak. Nyilván mindez, mindehez szükséges az átláthatóság növelése is nagyon fontos, és eh, éppen ezért együttműködünk majd az Európai Bizottsággal, hogy eh, ténylegesen eh, végrehajtsuk a már létező javaslatokat is, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen módon lehet majd a létező javaslatokat még javítani annak érdekében, hogy növekedjen a verseny és csökkenjen a függés. Válaszolva most más jellegű kérdésekre, kezdeném azzal, hogy egy széleskörű éves jelentést kell kiadnunk a, az éves tevékenységünkről 2011 évre vonatkozóan. Ez a jelentés tartalmazni fogja a 2011-es vizsgálatainkat, és ez a jelentés még ebben a negyed évben megjelenik. E, majd négy szemközt válaszolok a további felvetésekre, kérem jöjjenek oda hozzám, e, és most pedig megadom a szót. Oui, euh, tout d'abord, úrnak. Répondre à Madame la députée, Madame Ferrara sur la... Először Ferrara asszony kérdésére válaszolnék, ami a piac korlátozására utalt Nos igen, én is utaltam erre az előadásom végén. Valóban azt gondolom, hogy elképzelhető lenne egy olyan lépés, olyan intézkedés, esetleg az új szabályozásban, amely korlátozná a piaci részesedést. Erre, erre részletesebben is kitérhetnénk, részletesen megvitathatnánk, esetleg négy szem közt vagy ülésen kívül. De Valóban azt gondolom, hogy egészen eddig el lehetne menni. Eddig nem tettük, ezt sajnálatos. A második megjegyzésem, Önkonfer úrra reagálva, hogy azt mondtuk, hogy egyrészt hőmérő, másrészt orvos feladatát látja el a hitelminősítő. Nos, igen, azt látjuk, hogy ajánlásokat tesznek a hitelminősítők, és ez politikai szempontból ugye kétségesnek mondható. A hitelminősítők javaslatot tesznek a hitel kiadójának, illetve az állam, az állam hitelét minősítve minősítéseket tesznek, Azt hiszem, hogy ennek a nyilvánosságát kellene korlátozni. Ami meglepő, az az, hogy és itt utalnék még Konfer úrra az utolsó megjegyzésem kapcsán. Ez pedig ugye arra vonatkozott, hogy a, a betűktől meg kéne, meg kéne szabadulni. Először is azt kell látni, hogy a, az adott időszakban a, az amerikai szabályozó azt mondta, hogy vannak bizonyos határértékek, vannak küszöbértékek, és ez alapján járt el, egy elég rugalmas rendszert alakított ki. És az idő során egyre inkább a, a betűk felé hajoltunk el, és nem az egész minősítés szellemiségét tartottuk szem előtt, és ez sajnálatos. Utsumi, tiene usted two Utsumi úr kap szót két percre. Az, amit mondtam a hitelminősítőkkel kapcsolatban, és hogy a hitelminősítők dönthetnek-e a közül, az államadóságról. Úgy gondolom, hogy a hitel minősítőknek teljesen függetlennek kell lenniük, de az alapvető elvnek annak kell lennie, hogy mindenképpen a közjut kell szem előtt tartani a hitelminősítőknek. Sokan azt mondják, hogy a bankoknak is van egyfajta közjó oldala. Japánban is volt ingatlan buborék, amely a banki eljárások miatt következett be a másodlagos jelzálók hitelválság az USA-ban hatással volt, és, és ez kihatott a közjóra. Tehát a hitelminősítések kapcsán is figyelembe kell ezt venni a közjót. Köszönöm szépen, Filip, uh, eh, annál következik. Hát. Köszönöm szépen. Okay. Is this good now? Okay, sorry. I'll try to condense the... Megpróbálom összesűrűsíteni a különböző kérdést, amit kaptam a két percbe. Azt mondjuk, hogy közjó, közérdek, és eh, úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban konszenzus van, és ezzel már rátérhetünk arra a kérdésre, hogy mi lesz a rotációval, rátérhetünk arra, hogy mi lesz az oligopoli, olig, Oligopóliummal és a rotáció kapcsán érdekes meghallgatni azokat a kritikákat, amelyek a rotáció elvét illetik, és mindegyik arról szól, hogy a hitelminősítési piac egy oligopólium, és hogyha a rotáció létrejön, akkor azok a hitelminősítők, amelyek ezen kívül vannak, amelyeknek kisebb a hírneve, vagy kevésbé hitelesek, azok is felléphetnek. Tehát a kritikák a rotációk ellen valóban megalapozottak, viszont van még egy olyan bizonyíték, amelynek alapján a jelenlegi rendszer nem működőképes, és miért nem? Azért, mert nem véleményt adnak ki, hanem inkább ítéletet, és hogyha mindenkinek eh, megadjuk azt a hatalmat, hogy ítéletet adjanak ki, függetlenül attól, hogy az adott intézet mit is mondott, lehet, hogy tévednek, vagy igazuk van, lehet, hogy van érdek ellentét, lehet, hogy van manipuláció, nincs manipuláció, de a tény az az, hogy senkinek nem szabadna megkapni azt a hatalmat, hogy ítélkezhessen, ítéletet mondhasson, tehát vissza kell térnünk a sokkal inkább technikai jellegű, kevésbé érzelemteljes eh, ügyekhez. Tudom, hogy ez unalmas, például a, a csőd lehetősége, kiadnak egy számot, és ezt a számot pedig felvizezik, és ez technikai jellegű, és egy átlagot számoltak ki. Az időzítéssel kapcsolatban is kérdeztek engem, rövid leszek, de ez egy nagyon fontos kérdés volt. Nincsen semmilyen fajta összeesküvés elméletét, hogy most itt ez akarattal volt-e, vagy nem, nem tudom. De az, hogy bizonyos leértékelés, bizonyos hitelminősítői vélemény valóban szerencsétlen volt, nem tudom, miért akkor tették meg, miért bizonyos ülések előtt történtek ezek meg. Ismételten a betűk felvizezik mindezt, senki nem kaphatja meg azt a hatalmat, hogy egymaga befolyásolja a teljes rendszert. Köszönöm szépen, Fandor Passan következik. Thank you. Going back to the two questions, I think I have... Köszönöm. Én azt hiszem, hogy két kérdést kaptam, az egyik a Common Rating Scale-lel, illetve a másik a, az amerikai elköteleződéssel kapcsolatos. Azt gondolom, hogy strukturált termékekkel kapcsolatos metodológiáról van szó, szóval ezek nem matematikai modellekre alapoznak, ezek szubjektív dolgok. Alapvetően egy kollégium döntéséről és véleményéről van szó, szóval több ember összeáll, és ezeknek a véleménye adódik össze, tehát azt gondolom, hogy ez túlmegy a metodológián, itt arról van szó, hogy nincs harmonizált rendszer, a metodológiák egymással szembe mehetnek, illetve antikompetitívek is lehetnek. Ami a versenyellenes magatartást illeti, eh, egy eh, társaság előírta, hogy eh, a saját maga minősíti a saját érdekkörébe tartozó kibocsátásokat. Nyilvánvaló, hogy vannak érzékeny témák, minden ügynökség értékeli a bankok fizetőképességét, és hát az egyik ügynökség elszakadt a többiektől, és a bank tőkének a súlyozottságát olyan módon méri, amely az amerikai bankok irányába Eh, elfogult. Így eh, gyakorlatilag büntetik az, ameri- az európai bankokat, amelyek kevésbé kockázatos eh, tőkeelemeket, vagyonelemeket tartanak a mérlegükben. Ezt a módszertant nem régiben vezették be, és ennek a hatása a kiskereskedelmi bankügyfeleknél Eh, nyilvánvalóan megfigyelhető lesz eh, majd. Ez két példa volt. Köszönöm. Král úr két percet kap. I will focus my answer on two questions and the other. A válaszomat eh, két kérdésre fogom összpontosítani, illetve válaszokra. Az egyik, hogy hogy lehet egy beruházóra, beruházóra épülő ö, fizetési rendszert kihozni, illet, ki, kialakítani, illetve hogy hogyan néz neki egy ügynökségi rendszer. Az a rendszer, amelyet rész, létre, létre kívánunk hozni, magánfinanszírozott ö, rendszer kellene, hogy legyen, ez jól tükrözi, hogy a minősítés egy vélemény, azonban nyilvános termék, amelynek nagyon súlyos következményei lehetnek pozitív, illetve negatív szempontból is. A minősítő intézet működése eltérne a jelenlegiektől, inkább a bankok operatív módszerére, a Bázel 2 modellre épülne, tehát ez azt jelenti, hogy először lenne egy modell, és utána alakulna ki az elemzési rendszer, tehát egy átláthatóbb rendszert hoznánk létre, és olcsóbb is lenne a költségeket illetően. Harmadsorban nagyobb, magasabb lenne az átláthatóság. Itt a szuper átláthatóság a célunk. Minden, amit ez az ügynökség tesz, rajta lesz az interneten, ne hozzáférhet ehhez, és mindenki ugyanúgy látni fogja, hogy hogyan működik az ügynökség, mint ahogyan annak a vezetője a modellek, a modellek alakítása, kombinálása minden rajta lenne ezen a websájton, és valós időben minden, a folyamat minden egyes etapja rajta lenne az interneten, nem csak a végeredmény, tehát mindenki ezt nyomon követhetné. A második kérdés, hogy a platform hogyan is néz ki. Két változtatást szeretnénk látni a szabályozásban, az, az egyik az, hogy a kibocsátók nak a központi platformra rá kell tenniük az információkat, amelyek szükségesek a minősítéshez, aztán az intézetek ezt elvégzik ezt a minősítést, és aztán a beruházó a Bázel 2 alapján venné figyelembe a hitelminősítést. Egyrészt ez hatalmas ösztönzőket biztosítana a beruházók számára, hogy a saját rendszerüket létrehozzák. Köszönöm szépen. Pest Launi aztán következik végeztető két percre. Nagyon rövid leszek, néhány dolgot szeretnék elmondani. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy nem szabad, hogy túlságosan függjenek a hitelminősítőt, és a szabályozásba ki lehet venni a minősítést, de azt nem jelent, hogy valami mással helyettesítsük a minősítést, mert bármi is legyen az, akkor nem biztos, hogy ennek lesz valamilyen alternatívája. Mindenfajta információt fel kell használni, független attól, hogy milyen információról van szó, és azt, arra is lehet ösztönözni, hogy mindenki saját maga végezze el a feladatát. Második fontos dolog az, hogy átláthatók legyenek a minősítések. Mi a módszertanunkat közreadjuk, mindent közreadunk, amivel látni lehet azt, hogy hogyan jutottunk az adott következtetésre. És akkor el lehet dönteni, hogy egyetértenek-e velünk, vagy sem, hiszen bárki ellenezti azt az nézetet, amit mi elfoglaltunk, tehát az átláthatóság a legfontosabb, mi nem adunk tanácsot, viszont a szabályok értelmében meg kell adnunk azt, hogy milyen tényezők befolyásolták a minősítést, melyektől ment feljebb vagy lejjebb a minősítés. De most, hogy ez állami értékelés volt, vagy független attól, hogy állami vagy cég értékelés volt, az, hogy lehetséges-e a csőd, a minősítések nem adják meg az abszolút lehetőségét a csődnek. I think that a probability of default, which is a number, whether it's an average number or it's... Egy átlag számmal számolunk, vagy egy adott számmal ugyanaz a hatás lesz. Tehát a lényeg az az, hogy el kell térni attól, hogy egyetlen egy információtól függünk, és meg kell érteni az adott információt. Tehát mindenki levon azért, hogy mindenki levonhassa a saját következtetését, és ez a legfontosabb. Elnök, köszönöm szépen Launi asszonynak, most pedig a jelentéskészítőnek adom meg a szót Dominici úrnak. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Már csak azért is, mert túlhaladtuk a kiszabott időt. Hálás vagyok mindenkinek, aki eljött ma ide. Köszönöm szépen a kollégáknak is, akik ilyen sok ötletet vetettek fel. A következőt tudom elmondani. Az a munka, ami előttünk áll, rendkívül nehéz és bonyolult. Az, hogy ezeket az elképzeléseket most átfordítsuk módosító indítványokká, az valószínűleg nem lesz egy egyszerű feladat. Azért beszélünk erről, mert a hitelminősítők sok hibát követtek el. Azért is vagyunk ma itt, mert a szabályrendszer megbukott, vagy hogy, hogy is lehetne másképp megmagyarázni ezt. Hiszen kevés idő telt el a 2009. szeptember, illetve az új javaslat között. A bizottság számos elemet megfogalmazott, az Európai Parlamentnek pedig néhány pontra kellene fókuszálnia. Például a normák áttekintésére, például arra, hogy, a, hogy töröljük-e, tör, törlünk-e bizonyos eh, szabályokat, Terzo, favorire la competizione... Az állam adósság kapcsán sokkal hatékonyabbnak kell lennünk az oligopóliumok kapcsán. A rotáció is problémás lehet. Lehet, hogy vannak alternatívák a rotációval kapcsolatban. Ezekről a lehetőségekről is beszélni kell. Beszélnünk kell az európai ügynökségről, hitelminősítő ügynökségről, ezt nem nevezi meg az új bizottsági javaslat. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nyitva kell hagynia a parlamentnek. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, mert nincs elég időm, de egyetlen egy aspektust szeretnék még kiemelni. Jogi biztonságra van szükség, egyértelmű jogi alapra van szükség a javaslatunk szempontjából, mert ez egy olyan elem lesz, amelyel a problémát ki lehet küszöbölni. Még egyszer szeretném megköszönni a résztvevők munkáját szerintem mindannyiuk hozzászólásával sokat segítettek. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen én is a szakértőknek, hogy eljöttek ma ide. Köszönöm szépen Rossz asszonynak is a részvételt. Február 28-án fogunk foglalkozni a jelentéssel, és március 22-ig lehet majd beadni a módosító anyagokat. Köszönöm szépen! Okay, could those leaving please leave quietly? We need to... Kérem, hogy aki szeretné elhagyni a termet, az gyorsan tegye meg, mert már kezdenénk a következő részét a mai ülésünknek. Ha beszélgetni szeretnének, kérem, hagyják el a termet. Includes them, they have to go. <laughs> We've no... Excuse me, I Is this one any better? Could those who are leaving please go? I don't... Kérem, hogy eh, hagyják el a termet, nem szeretnék senkit se beszélgetni látni ebben a teremben. Where's the rapporteur I wish to give the floor to Otmar Karas. Otmar Karasnak szeretném megadni a szót. Hello, Otmar, hogyha elkezdesz beszélni, akkor az emberek udvariasak lesznek. Ki fogok személyesen dobni mindenkit, aki nem, nem megy ki. Kérem, kérem, kérem, kérem, hagyják el a termet. Nem szeretném, hogyha interjúkat készítenének itt ebben a teremben. Ott már kereszt szeretné előadni a CDR-re kapcsolatos jelentését, tehát mindenki más, aki beszélgetni szeretne, kérem, hagyják el a tervet, ez mindenkire vonatkozik, mert már így is 20 perces késésben vagyunk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, a hitelminisztikről szóló vitától a bázeli eljárásig nem olyan hosszú az út, bizonyos kérdések össze is függenek itt. A jelentésemet most fogom előterjeszteni, és ezzel párhuzamosan megindul a jogakotási munka is. Ez a jogakotási munka előzménye, ennek már vannak előzményei. Októberben, 2010. októberében volt egy saját kezdeményezésű jelentés, és én ezt nagyon magabiztosan mondom az Európai Parlament, illetve ezen szabadság nevében, Megteremtettük ezzel a saját kezemes jelentéssel a Bázali Bizottság eredményeinek értékelését, illetve megteremtettük az Európai Bizottság munkájának alapját is. Az Európai Bizottság javaslata, amit most ezzel a jelentéssel fogunk majd értékelni, az már abba az irányba halad, amit az Európai Parlament is elképzelt. Örülök annak, hogy tegnap a tanács elnöksége is kijelentette itt a szabadság előtt, hogy a Dán elnökség az Európai Bizottság javaslatát megfelelőnek tartja. Számomra, és abból indulok ki, hogy mindannyiunk számára, azonban kétségtelen az, hogy a bázeli döntés céljai, a G20 céljai mindenképpen megvalósítandóak, és tudjuk, hogy nem csak, hogy kell, hanem tényleg eh, ezt meg is fogjuk tenni, hogy a végrehajtás során az európai specifikációk, ami a gazdasági struktúrát, a gazdaság finanszírozását, illetve a decentrális bankszektort, a sokszínű hitelszektort illeti, tehát ezek a jellemzők európai módon lesznek megvalósítva, és ezeket figyelembe szeretnénk venni. A saját kezdeményezés jelentés elfogadása óta voltak olyan fejlemények, amelyek a mi munkánk kereteit befolyásolják az elkövetkező másfél évben. Először is döntés született arról, az állam és kormányfők részéről, hogy lesz egy 9%-os újratőkésítés, ezt csak azért mondom, mert a 9% sok bankot érint, nem mindegyiket, főként a teszt bankokat. 2012. június 30-áig kell elérniük ezt a 9%-ot, tehát nem minden bank esetében, csak bizonyos bankok esetében szükséges ez, és 9%-ra van szükség, és ez más, mint a, mint a mint a tőke követelmény a Bázál 2 esetében. Svédország és Ausztria már előrehozták a Bázál 3 alkalmazását, függetlenül az átmeneti intézkedésektől. Ez 2013-ban fog megtörténni, 2013 márciusáig. Ezen kívül Nálunk is vannak ilyen fajta tendenciók, például 9 például szeretnénk előrébb hozni a bázeli folyamat alkalmazását. Az USA-ban viszont ellentétes fejleményeket láthatunk, a Bázál 2, a CRD 3, Tehát sem a Bázel 2 sem pedig a CDR 3-at nem fogják megfelelően végrehajtani, habár ugyanazok az nemzetközi szabályok érvényesek a végrehajtás szempontjából ott is. Ezek a különböző keretfeltételek a különböző jogi alapból fakadnak, különböző ö, definíciók vannak, Viszont mivel nem tudunk politikailag egyfajta összefüggést elérni, nem tudunk politikailag vitázni, és ezért ez a kötelezettségek összeadódásához fognak vezetni, amelyek ki fognak hatni a befektetésekre, a finanszírozásra, illetve a foglalkoztatásra, és adott esetben ez hitelszűkéhez vezethet. Tehát a bázeli folyamatban nem arról van szó, hogy jogalkotási javításokat kell összközölni, inkább szeretnénk részt venni a vitában. A jelentésem lényege az az, hogy ne csak módosítókat nyújtsunk be a bizottsági javaslathoz, hanem meg is bízzuk az Európai Bizottságot azzal, hogy a módosító benyújtásának határideje alatt néhány kérdést magyarázzon meg, és ezekre jobban kitérhetünk majd a módosító indítványokkal. Gondolok itt a 9%-ra, gondolok itt az USA-beli versenytolászatásokra. Úgy gondolom, hogy ezek javaslatok az Európai Bizottság számára. A nem koordinált követelmények bizonyos tagállamokban ahhoz vezethetnek, hogy eh, az elnyékbanki rendszerre jutnak át a hatások, 27 különböző szabályozás a teljes koncepciót gyengíti, a versenyképességet torzítja, és a biztonságot is csökkenti, ezért abból indulunk ki, hogy harmonizálni kell rugalmasan, tehát nem minimális, maxim, nem, nem minimális harmonizációból indulunk ki, hanem maximális harmonizációból. Utolsó pont az előzetes megjegyzéseim területén. Szembe kell néznünk a valósággal, kedves kollégák. Az Európai Központi Bank esetében és tudjuk, hogy nincsen még meg a bankokkal szemben meg a bizalom, és azt, és azt azért mondom, mert a parlamentet ez egyesíti. Úgy gondoljuk, hogy a pénzt a gazdaságban, a, a növekedésre, munkahelyteremtésre, befektetésre használni, és nem pedig az LKB-ban kell eltárolni, és ezért ezeket vettem figyelembe a javaslataim során. Ez nem a végleges jelentésem még, és megpróbáltam a különböző itt a parlamentben folytatott beszélgetésekből egy alapot létrehozni a parlamenti munka számára. A fő kérdéseket szerettem volna felvázolni, és most önökkel együtt szeretnék majd módosítókat benyújtani. Egészen a szakbizottsági döntés az atalék, amely egyébként majd áprilisban lesz. És szeretnék egy közös alapot létrehozni ebben a dossziéban. A jelentés egyetemű jelzés lehet, hogy konzekvens módon milyen irányba kell majd haladnunk. Örülök annak, hogy a tanács ez ideig úgy véli, hogy is sikerül majd közös álláspontot találnia, és így a gazdasági és monetáris szakbizottság döntése után, a tárgyalások után, és nem pedig azelőtt, sikerül majd vitát folytatni a tanácssal esetleges módon. Zeitraums der Beratung im Ausschuss jetzt bis April. Egészen áprilisig, tehát amiben nem születik a döntésünk, unserer politischen Gesetzgebungsarbeit in Verordnung und Regulierung äh, parallel. Itt ki kell használnunk arra, hogy párhuzamosan uh, tudjunk foglalkozni az Európai Bankhatóság kérdésével és nálunk van a politikai felelősség, nem szabad ezt kényelmességből kiengedni a kezünk közül. Mik a súlypontok a jelentésben? Bizonyára mindenki elolvasta ezt. Az egyik, a, egyik lényegi változtatás a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és ez a bázeli hármas vitából, illetve a 9%-os vitából fakad. Itt arra van szó, hogy a saját tőke növelését a lehető leghamarabb el kell érjenek érdekében, hogy a bankok a különböző sokokat saját erőből vissza tudják verni. A jelenlegi bizottsági javaslat azt javasolja, hogy 2014 között 3,4-4,5%-kal növeljék a tőkét, egy ilyen a tőkekövetelmény. Én azt javaslom, hogy 2013. január 1-től már 3,4%-kal növeljük ezt, egészen 6%-ig. És ez a és ezt ö, ö, kell megvalósítani, tehát a legmagasabb, tehát a legmagasabb százalékot kell alkalmazni, nem pedig a legalacsonyabbat. Le kell küzdeni a kkv illetve az államkötvények kapcsán a különböző bizonytalanságot. Erről mindig egy, egyszerre vitáznak, Olyan intézkedésekről van itt szó, amelyeknek különböző hatása lehet. Egyfajta egyensúlyt kell létre. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a helyzet a 0%-os súlyozással, és hogy ennek milyen prociklikus hatásai lehetnek. Ezt mind figyelembe kell venni. Tehát nem szeretnénk kivenni az államkötvényeket, meg kell vizsgálni a, a, a rizikóarányt is a kkv esetében, ez 30% lehet maximálisan. A munkacsoportban van egy, a bizottságban van egy munkacsoport, amely február végéig még foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és a tanácsnak is be fogják majd mutatni a, az eredményeiket. A harmadik terület a likviditások területe. Ez az egyik legfontosabb területe az új szabályozásnak. Mindannyian tudjuk, hogy mindenképpen van likviditási probléma. Megtartjuk a bizottság vonalát, viszont úgy gondoljuk, hogy a likviditást felül kell vizsgálni, nem egészen jól megvan definiálva az, hogy milyen ö, értékeket lehet itt, milyen vagyontárgyakat lehet itt beleszámolni, például ö, az arany ö, esetében. Und man muss sagen, wir, wir wollen einen Gleichgang mit Basel insofern her. Itt a likviditás likviditás esetében 2015-től megfelelő kötelező érvényű szabályok lesznek. Nincsenek semleges kijelentések. Ezen kívül a jelenlegi megfogalmazások az Európai Bizottság javaslatában nagyon sok gondot okoztak, illetve voltak bizonyos ellentétek is. Például az, hogy a nemzet közileg különböző accounting standardok vannak, könyvelési standardok vannak, tehát mindenképpen hasonló normákra van szükség. Az Európai Bankhatóság, tudjuk, hogy erre rengeteg utalás van, mindegynek az a célja, hogy nekik az a célja, ezeket csökkenteni lehessen. A jelenlegi javaslatnál három pont van. Először is egy prioritást szeretnénk a keresztutalásoknál, 12 csúcs prioritással, és ezzel kapcsolatban megkezdődik majd a párhuzamos munka is a bizottságban. Ezen kívül csökken, törölni kell 10 kereszt hivatkozást, és 17 pont esetében pedig elhalasztás van a jelenlegi időtervek esetében. Tehát 40 olyan kapcsolat van, amelynek kapcsán most van javaslat, és ahol különböző módon kell eljárni. A hatodik pont az az irányelvben, az a vállalatirányítás. Vannak olyan előírások, amelyek a különböző tagállamok esetében nem annyira megfelelőek. Hetedik pont az anticiklikus pofferek kiszámolása, ezek eléggé egyéniek jelenleg. Véleményem szerint közös alapra van szükség ahhoz, hogy létrehozzuk ezeket a puffereket. Ezért megfelelő alapokra van szükség, hogy egyfajta egységes alap legyen az anticiklikus, anticiklikus pufferek kiszámolásához. Utolsó pont, ez a bizottságról szól. Itt két követelményt támasztunk az Európai Bizottsággal szemben. A CRD4, mely majd végrehajtani akkor, hogyha az Egyesült Királyság nem fogja ezt végrehajtani, mert különben versenytorzítás fog jelentkezni a piacon. Ezért azt kérem, hogy erre figyeljünk, és nem mondjuk azt, hogy azért nem kezdünk hozzá a munkához, mert várjuk az eredményeket, tehát a szakbizottságnak megfelelő jogakotásunkat kell végeznie, viszont az eljárás során tudnunk kell azt, hogy milyen hatásai vannak annak Európára, hogyha különböző módon fognak élbe lépni ezek a szabályok, és az USA nem fogja magát tartani a nemzetközi előírásokhoz, mert akkor fakultatív akkor meg kell vizsgálni, hogy ez mit jelenthet a rugalmasság szempontjából. Ezen kívül meg kell vizsgálni azt, hogy a vállalatfinanszírozás szempontjából ezt hogyan fog kiadni majd, mert egyrésztről szabályozásra van szükség, konzekvenciák országokat le kell vonni a válságból, viszont nem szabad a növekedést és a foglalkoztatást akadályozni azáltal, hogy egy hitelszűk alakuljon ki. Tehát ennek tudatában hoztam létre ezt a jelentést, és alapoztam a saját kezdeményező jelentés nagy támogatottságára ebben a e, parlamentben, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező fél évben mindenkinek a munkájára szükség lesz, nem csak a jelentéskészítőjére. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, és most pedig az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót, Udo Bulman, a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen. Uh, und die uh, Einleitung der Köszönöm szépen, hogy um, előadta ott vár nekünk a jelentését. Abszolút mértékben egyetértünk a frakciónkban a jelentés készítővel, hogy a válság idején a jó munka segít, és nem pedig a várakozás, tehát fogjunk neki, próbáljunk meg jó munkát végezni. A jelentés készítőnek teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy mindenkinek részt kell ebben vennie. Szeretném a jogakotási folyamat egy pontját kiemelni, amelyről döntenünk kell majd és úgy gondolom, hogy a frakciumban a vita alapját azt képez, hogy úgy gondoljuk, hogy itt óriási esély kínálkozik arra, hogy átalakítsuk a banki rendszert, és ezt befolyásolni tudjuk. A bankrendszer átalakításáról nem szabad lemaradnunk akkor, hogyha szeretnénk megőrizni Európát a válságtól, és ezért nagyon ambiciózusan kell fellépnünk. Egyértelmű, hogy nem tudjuk feltalálni a spanyol viaszt, viszont az, hogy ha ambiciózusak leszünk, akkor az eh, mindenképpen egyfajta benchmark számunkra a jogakotás során. Szeretnék kiragadni néhány pontot, mert a jelentés készítőnek ilyen alkalmakkor joga van ahhoz, hogy meg tudja azt, hogy az árnyék jelentéstevők milyen irányba szeretnének elindulni, és hogy a különböző frakciókban milyen irányba halad a vita a jogalkotásról. Először is, ami az általános zárulékot illeti, tehát mi az általános elképzelés. A rendszernek csökkentenie kell a kockázatokat, kockázat ellenállóbbnak kell lennie, nem szabad, hogy még egyszer előforduljon az, hogy az adófizetők nem kezelhető kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. Nem szabad, hogy ez még egyszer előfordulhasson. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban meg kell különböztetnünk a kockázati termékeket és a kockázatviselőket, és azokat, akik arra várnak, hogy megfelelő hitel feltételeket kapjanak, főként azok esetében, akik KKV-ként tevékenykednek és munkahelyeket teremtenek. Úgy gondolom, hogy egyetetetünk azzal, amikor a jelentéstevő azt javasolja, hogy itt mindenképpen figyelnünk kell a helyes kockázat elhárításra, és megfelelő javaslatokkal fogjuk ezt támogatni. Tehát meg kell különböztetni azt, hogy hol van az igazi kockázat, semmi esetre sem szabad az, hogy megvalósuljon, hogy a nemzetközi bankrendszer miatt már ne legyenek olyan KKV-k, amelyek be tudnak fektetni. Ez a legfontosabb pont. Hogyha a kockázati struktúrát megvizsgáljuk, és a likviditási kérdéseket megvizsgáljuk, akkor nem vagyunk arról meggyőződve, hogy minden problémát a liquidity coverage ratio-val mindent kezelni tudunk, tehát mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy mi lesz a hosszabb távú likviditási struktúrákkal, a hosszabb távú likviditási aratokkal, Ezért szeretném megmutatni majd a jelentéskészítővel azt, hogy a net funding ratios nem lehetne -e egyfajta alap, amelyen kivehetnénk a kockázatot a rendszerből, és eh, egy eh, túlságosan rövid távú orientációt, egy hosszabb túlvá eh, átfinanszírozási rendszerét tehetnénk a bankok esetében. Hát ha megnézzük a uh, Lehman csőröt, akkor azt láthatjuk, hogy túlságosan rövid távú volt a pénzkezelés, és uh, itt is szeretnék majd javaslatokat tenni azzal kapcsolatban, hogy nem lehetne-e operatív szempontból adatokkal szolgálni, amelyekkel nagyobb biztonságot lehetne elérni a rendszerben. A következő pont az a kérdés, hogy hogyan bánunk a kockázatokkal, amelyek az államkötvényekből fakadnak. Itt a jelentés készítő azt mondja, hogy az Európai Bizottságnak egy javaslatot kell tennie, ezt mi is így látjuk, viszont szeretnénk még egy lépéssel tovább menni, az állam kötvénykezelés miatt vannak kockázatok, azt senki sem vitatja, és a mai vitának megfelelve azt, hogy hogyan kívánjuk csökkenteni a hitelminősítők erejét, hogyan lehet őket kivenni az olyan előírásokból, ahol nincs rájuk szükség. Tehát, hogyha mindezt szeretnénk elérni, és itt szoros kapcsolat van ott már Karász jelentése a CRD4, illetve a Dominici jelentés között, a hitelminősítő intézmények között, akkor úgy gondolom, hogy arra kell ösztönözni a banki rendszert, a banki intézeteket, hogy tényleg belső vizsgálatokat is lefolytassanak, amelyek tényleg eredménye járnak. Tehát ezzel ezt kellene követelni a banki rendszertől, hogy olyan struktúrákat építsenek ki, amelyekkel majd már jobban lehet dolgozni, anélkül, hogy a hitelminősítők véleményt ismételten fel kelljen használni. Tehát ez egy ilyen fajta kívánság lenne a részünkről, amiről még szeretnék majd beszélni majd. Az a kérdés, amit eh, ott már Karász is felvetett, az, hogy legyen egyfajta összhang a Bázel 3 rendszer, illetve az Európai Bankhatóság által meghatározott célok között. Tehát hogyan kell a különböző követ, tőkekövetelményeket meghatározni. A bankrendszernek is tudnia kell, hogy mire alapozhat, tehát mindenképpen szükség van egyfajta átmeneti követelésre, szükség van ö, ezekre, annak érdekében, hogy legyen egyfajta ö, előreláthatóság, hiszen nincs érdekünk abban, hogy különböző szabályokat létrehozni, és ezáltal nem lesz előre látható az, hogy mik a hosszú távú követelmény. Az utolsó pont, amit szeretnék megemlíteni, ezzel már foglalkoztunk Arlene McCarthy jelentésében a vállalatmenedzsment kapcsán, vállalatirányítás kapcsán is, Úgy gondolom, hogy még mindig vannak itt nyitott kérdések, tehát hogy hogyan orientálódnak a menedzseri célkitűzések hosszú, rövid, ezek középtávon. Ezeket a kérdéseket nem sikerült még kielégítő módon megválaszolni. Még egyszer megpróbálnánk ezt, főként az EPP, illetve a liberális kollégákkal és lehet, hogy figyelembe véve az elmúlt időszak eseményeit a vállalat irányítás területén lehet, hogy egy újabb csomagot kellene létrehozni, amelynek kapcsán beszélnénk a menedzserek, a felelősök hozzáállásáról, illetve arról, hogy hogyan léphetnek fel az ellenőrző felügyeletek a befektetők érdekeiben. Tehát ezek azok a pontok, amelyekre ki fogunk térni majd a módosítóinkban. Bízunk abban, hogy jó kezekben van ez a jelentés, és nagyon jó munkát kívánunk. Um, Köszönöm szépen. Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy már 11-en vannak a felszólalói listán, most már 12 Arlénnal. Tehát, hogyha nem tudunk mindenkinek szót adni, akkor majd, majd a, egy következő ülésen adunk, adunk szót azoknak, akik nem kerültek most bele. Én vagyok a következő hozzászóló, árnyék jelentéstevőként. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, aki figyelembe vette a véleményünket, amelyet a árnyék jelentéstevő ülésen fogalmaztunk meg. Egy-két gondolatra szeretnék kitérni. Nem meglepő senki számára az, hogy nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő nulla kockázati súlyozást szeretne az államadóság tekintetében. Én tovább mennék, és esetleg egy ellenőrzői, ellenőrzői funkciót szeretnék, hogyha a nulla kockázatú hitel nem arányos egy másik tagállamban, Tudjuk, hogy ez nagyon kényes kérdés, fontos, hogy foglalkozzunk vele, méghozzá óvatosan, mert hogyha túl gyorsan járunk el, akkor a prociklikusság hibájába esünk. És hogyha túl nagy a carry trade, akkor a szabályozónak lehetőséget kell adni arra, hogy ezt korrigálja. Az eurózónában az Európai Unión belül következetesen kell eljárni, és nagyon fontos, hogy ugyanezt várjuk el a harmadik országoktól, hiszen vannak olyan országok, ahol megfelelően működik a központi bank az adott ország igényeinek megfelelően, tehát nem feltétlenül kell egy átlagos megoldást alkalmazni. Erre vonatkozik az egyik módosítom. Nagyon örülök annak, hogy a kereskedelmi finanszírozási módosító bekerült a szövegbe, hiszen, hogy a jelentéstevő is elmondta, a beruházást és a növekedést próbáljuk előre mozdítani. A leg, ez a legfontosabb a jelenlegi időszakban, hogyha megnézzük az államadóság válságot, nem lehet eredményt produkálni, nem lehet megszólító intézkedésekkel fiskális egyensúlyt létrehozni, a növekedésre van szükség, és ez mindenképpen prioritás. Az új preambulum bekezdés kimondja, hogy mi, mi, mire is gondolunk a kereskedelem finanszírozás témájában, lehet, hogy itt egy pontos definíció is szükséges lenne. Aztán, ami a KKV finanszírozását illeti, itt nem szabad magasabb tőkével kísérletezni, ugye azt mondjuk, hogy, hogy erre van szükség, aztán később pedig felülvizsgáljuk, és megnézzük, hogy nem történt-e valamilyen kár, hiszen kereskedelem, növekedés és fejlődő országok, ezek azok az aspektusok, amelyek sérülhetnek, hogyha túlságosan gyorsan járunk el. a jelenlegi gazdasági körülmények között, tehát ezekre kell odafigyelni. Az arányosságot is megemlítette, ezt üdvözöljük, erről már sokat beszéltünk, és természetesen itt az európai bankágazat jellemvonásairól beszélünk, itt többet is fel lehetne sorolni, Mario Draghi erre utalt múlt héten, amikor ellátogatott az ISRB elnökeként ide hozzánk. Ez nem jelenti azt, hogy egy megoldás nem felelne meg mindenki számára. Tehát egyrészt ott van a maximális harmonizáció, és ezt próbáljuk valahogy egyensúlyba hozni egy nagyobb nemzetközi rendszer bank, bankrendszerrel. A múltban utaltam a layeringre, hiszen ahelyett, hogy egyes tagállamokat emelnénk ki, inkább horizontális megoldásokat kellene találnunk. Ami a rendszer szintű bankokat illeti, úgy érzem, hogy alapvetően a bázeli iránymutatást kellene követnünk elég szorosan, és így nemzetközi szempontból harmonizált keretet hozhatunk létre, ami azonban az Európai Unió vagy a tagállamok sajátosságait illeti, nem lenne nemzetközi szinten következetlenség az ettől való eltérés, hiszen vannak olyan országok, amelyek nem alkalmazzák a bázeli intézkedéseket, tehát szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy esetleg nem lehet teljes mértékben a maximális harmonizációt követni, lesznek olyan területek, ahol az arányosság érdekében meg kell találnunk a megoldást. Ami pedig az Egyesült Államokat illeti, nagyon is ragaszkodnék ahhoz, hogy a tárgyaló csapatunk ne fegyvertelenül menjen a csatába. Nem vagyok benne biztos, hogy az európai jogszabály helyes az, hogy az európai jogszabály azt mondja ki, hogy várjuk az amerikai szabályozást, de azt hiszem, hogy ezt valahogy másképp kellene megfogalmazni, azonban az egész lelkületével, szellemiségével egyetértek. Elhangzott, hogy a kettes pilléri intézkedés vonatkozhat egy bankcsoportra, és természetesen ez benne van az irányában is. De azt is elhangzott, hogy és azt hiszem, hogy ez a kettes módosítóban van, hogy egy egységes, egységes rendszereket kell alkalmazni minden piaci résztvevőre, és elvileg ezzel egyetértek, ugyanúgy, mint az arányosság elvé, elvénél, tehát ez összevethető, összehasonlítható piaci résztvevőket jelent. Tehát, hogyha a takarékbankokra gondolunk, a lehet, hogy amit ott előérünk, az, az nem vonatkozhat egy nemzetközi rendszer szintű bankra, tehát esetleg ágazati szabályokra lesz szükség. Gyakorlati szinten tehát lehet, hogy a harmonizációt egy kicsit finomítani kell, és az EBA-t és az SRB-t még inkább ki kell használni ki kell aknázni a felügyeleti szerepöket, illetve a döntő bíráskodási szerepöket. Először is ugye a szabályokat kell létrehozniuk, de se, arról se feledkezünk meg, hogy más hatáskörrel is felruháztuk őket. Ebben a kontextusban pedig egyetértek önnel az, abban, hogy a közvetítői hatást föl kell lendíteni, illetve az e a szabályozás 19. cikkére utalnunk kell. Ez egy horizontális kérdés. Ebben a szakbizottságban általánosságban a 19-es cikket támogatjuk, ami kötelező érvényű közvetítést ír elő. Inkább többet szeretnénk ebből látni, mint kevesebbet. Egyetértek azzal is, ami a 8-as módosítóban szerepel, ami kimondja, hogy makroprudenciális szabályokkal le lehet fedni a szisztemikus kockázatokat, de ezeket még ugye ki kell alakítani. Tudjuk, hogy a rendszerkockázati tanács foglalkozik ezzel Európa és nemzetközi szinten, tehát erre vonatkozó szövegeket javasolnék. Az SRB a szakértőjének a területnek, és eddig szerintem még nem kaptak feladatot, ebben a jelenlegi szabályozásban, amely megfelelne az SZRB 16. és 17. szabályozási cikkejének. Tanácsadói szerepük van a jogszabályok kialakítását illetően, illetve az egyes tagállamok kontextusát is figyelembe veszik, tehát például minden eszköz buborékra nem tudnak odafigyelni, és pontosan ezért hoztuk létre az SRB-t, hogy ők foglalkozhassanak ezekkel az eszköz buborékokkal, Ahogy tudjuk, a Írországban, Spanyolországban és az Egyesült Király, Királyságban kellett foglalkozni a tulajdonokkal, ingatlanok, amíg más országokban erre nem volt szükség, tehát konkrétumok, illetve specifikus szabályzásra volt szükség. Kimondhatja az SRB, hogy egy-egy ilyen eszköz buborékkal foglalkoznia kell egy adott országban, és olyan szinten történik a harmonizáció, hogy európai forrásból jön az irányítás tehát nem külön 27 szabályrendszer érvényesül, hanem a központból jön a javaslat. Az SRB javaslat véleményem szerint mindig is kötelező érvényű lesz a tagállamok számára, és részben már részben már az emír irányvonalába, irányvonalába haladtunk el, ugye ez volt a, a nyugdíjalapoknál is, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben is megállapodás született. Szeretnénk, hogyha ez a CBL esetében kiteljesedne. És végül nagyobb átláthatóságra van szükség. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol ahol nagyobb átláthatóságot kell kialakítani a bank és a tranzakció világában lehet, hogy vannak olyan kintlevőségek, amelyek fölhalmozódnak, és mi nem tudunk róluk. Például valamilyen újravásárlási, megá, újravásárlási megállapodásokról is tudomást kellene, tudomást kellene szereznünk, hiszen a bankok bizonyos csereügyleteket folyam, bonyolítanak le, és ez bizony a CDO-kat hívja elő, tehát ezekre, ezek, ezek jutnak eszünkbe. Ez pedig azt jelenti, hogy sokkal inkább meg kell ragadnunk a kötelezettségeket, például az értékpapírok kölcsönadására vonatkozóan, illetve a származtatott hitelekre vonatkozóan átláthatóságra van szükség. A Lehman-nal kapcsolatban ez volt az egyik probléma. Azt gondoltuk, hogy a bank rendelkezik eszközökkel, de aztán hirtelen egy bankmentési akció történik és ez ragadja el ezeket az eszközöket. Ugyanez vonatkozik a biztosítási rendszerekre, tehát fontos, hogy na, jobb információval rendelkezzünk, és így nagyobb lenne a jogbiztonság, és jobban látnánk, hogy a bankok eszközei mit is takarnak, mit mutatnak, és ez az árnyék bankrendszer kezelésében is segítene. Ezen kívül nagyon jó lenne valami olyan képletet találni, amely segítene abban, hogy milyen, milyen tőke, a tőke, tőke százalék mennyiben fedi le a letételeket. Lehet, hogy nem teljesen egyértelmű itt is a helyzet, tehát nem annyira egyetemű, mint amennyire letétesek ezt gondolják. Tehát azt hiszem, hogy ellenőrzői szinten kell ezt kezelni, gondolok itt a rendszer, rendszerkockázati tanácsokra, a beruházók számára is rendelkezésre kellene bocsátani az ilyen közétételeket. Azt hiszem, hogy még sok a de lejárt az időm, úgyhogy a következő jelentéstevőnek, Vicky Fordnak adom meg a szót. Ki van még a listán? Nézzük. Vicky Ford, Philippe Lambert, Corin Vertman Cool, Olli Ludvigsen, Wolf Klint, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy. Oh. <laughs> Well, and we won't get anybody else. Más nem kerülhet már a listára. Werner ugye ez volt a te jelentésed kapcsán, és kifutottunk az időből, így egy más, másik napra kellett napi rendet üzni, Viki. Thank you. I'd like... Köszönöm. Azzal kezdem, hogy egy csomó dologgal egyetértek eh, a raportőrrel is, illetve azzal is, amit most itt hallottunk. Először is köszönöm a raportőrnek azt, hogy azzal foglalkozott, hogy a hitelezés álljon a növekedés szolgálatában, és eh, a kereskedelmi finanszírozásra is kitért. Nyilvánvaló, hogy eh, itt vannak eh, olyan befektetési lehetőségek, amelyek jobbak, mint a kereskedelmi hozamok, de és azt is tudom, hogy ő a KKV-ket akarja támogatni, ezzel is egyetértek, de nem gondolom, hogy a legjobb módja a, ennek az, hogy a 129-es cikket megpiszkáljuk, eh, visszatérve a Bázel 1-hez, eh, beleértve a máshol gyakorolt nagyobb eh, kockázat súlyozás. Tudom, már elment, de most egyetértek vele, valóban az államadósággal is foglalkoznunk kell, mert hogyha ezt a tanácsra hagyjuk ezt a kérdést, akkor ott egy összeférhetetlenség jelentkezne, tehát ezzel nekünk is foglalkoznunk kell. Emellett a kereskedelmi tulajdonnál a kockázati rátákkal kell foglalkozni. Értem a 26-os módosítóját, tudom, hogy a mutual organizationek akarta megtámogatni, szerintem jobban kell megfogalmaznunk ezt, mert eh, én ott egy joghézag lehetőségét látom, vagy kiskaput eh, a hedging alkalmazásával is, eh, amit mondott, hogy ez kerüljön ki a CVA-ból, ezzel is egyetértek, de azt gondolom, hogy egy kicsit túl messzire megy, mert a e, vállalati e, származékosban e, nem megfelelően kezeli a kockázatokat. Nyilván itt a kisebbségekre is oda kell figyelnünk, főleg arra, hogy a kisebbség is felléphessen jogos követeléseivel, azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban viszont talán túl nagy rugalmasság lett beépítve a rendszerbe. Egyetértek azzal is, hogy az Európai Bizottságnak az Urgency Procedure alatt túl sok jogköre van, és eh, törölni akarja ezt az egész sürgősségi eljárást, ehelyett delegált aktusokkal operálna, nem vagyok benne biztos, hogy ezzel én egyetértek, mert szerintem a bizonytalanságot növeli, és azt gondolom, hogy itt a felügyeleti csomagra kellene visszautalnunk, és az ott eh, sürgősségi jogkörök ügyében elért megállapodásra kellene hagyatkoznunk, de mint ahogy Sharon is mondta, a sürgősségi hatáskörökkel foglalkozni kell. Eh, szükség van egységes szabályzatra, de a maximális harmonizáció nem mindig megfelelő. Én Drágival értek egyet, eh, Drági eh, talán a múlt héten beszélt erről, azt mondta, hogy ha erősebb bankokat akarunk, akkor praktikus megközelítésre van szükség, e, mások a bankrendszerek, mások a tagállami gazdaságok, ezeknek a különbségeknek a menedzselését figyelembe kell venni az eszközök kialakításánál, magasabb standardok e, lehetőségét meg kell adni a tagállamoknak, hogyha azt szükségesnek látják van például olyan módosító a pufferekkel kapcsolatban, eh, amelyek szerintem ennek a fontos eszköznek a használati lehetőségét csökkentik. Az ESRB egy közös alapot eh, eh, alkalmazzon, míg az ESRB azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Ezt is meg kell vizsgálnunk. Egyes módosítókban a végrehajtási célokat szeretné mm, megváltoztatni, ami azt jelenti, hogy a leglassabban haladókat követné mindenki. Nem gondolom, hogy ez a stabilitás érdekében áll a bankszektorban. Elismerem azt, hogy vannak bizonyos európai specifikusságok, erről már beszéltünk a Kárász jelentéssel kapcsolatban, ezzel foglalkoznunk kell, de talán a legnagyobb különbség az az, hogy a, a bankbiztosítási modell, amely biztosítási tőkét tesz, felhasználását teszi lehetővé, amely egyébként nem feltétlenül van befizetve. A Lloyds Bank például egy olyan bank, amely ebből hasznot húz, e, és én, mint adófizető, úgymond részvényese vagyok a e, Lloyds Banknek, de nem gondolom, hogy itt igazi tőkéről van szó, és nem gondolom, hogy nekem ebből hasznot kellene húznom, és nem gondolom, hogy ettől helyreállna, helyreállnának az egyenlő esélyek. Tehát e, én azt gondolom, hogy a Lloyds és a többi bank esetében is ezt figyelembe kell venni, vagy teljesen eh, eh, ki kell zárni ezt, vagy pedig teljes közzétételt kell elrendelni. Nyilván való, hogy eh, azt kell elérnünk, hogy egy befektető, vagy akár egy betétes is, ha akar, minden információhoz hozzá férjen. Egyetértek Udóval, aki azt mondta, hogy a Stable Funding Ratio végrehajtásához, bevezetéséhez kötelezettségvállalásra van szükség. Meg kell értenünk a kockázatokat, ez volt a Northern Rocknál is a probléma. A Basel 1-es flortól eh, való eltekintéssel nekem problémám van, mert eh, a Bázel 2 bizonyos szempontból gyengébb, mint a Bázel 1-es. Egyetértek a raportőrrel, hogy máshol is figyelnünk kell a megvalósításra, a végrehajtásra, de nem csak az Egyesült Államokban. Tehát itt van egy preambulum bekezdés ezzel kapcsolatban, ehhez én módosítót fogok valószínűleg eh, benyújtani. Az ordinary share capital instrumentre változtatása. Én azt gondolom, hogy ez nem ez túlságosan vízáteresztő. Vannak további olyan nyelvi megfogalmazások, például az osztalék vonatkozásában, amelyekkel nem vonatkoztunk, aztán a commercial real estate waiting, illetve az annak a megfogalmazása, hogy egy hitel mikor dől be, ezt hogyan definiáljuk. Mert például van, aki 180 napig nem tekinti bedőlt hitelnek a nem visszafizetett vagy a nem fizetett mortgage-et. Például valaki elveszíti az állását, jelzálok hitelt nem tud fizetni. 6 hónap azt gondolom, hogy észszerű határidő, hogy mondjuk egy bank addig nem léphet, nem veheti el a tulajdont, hogy hogyha 90 napra csökkentjük 180-ról ezt a határidőt, akkor ott egyes emberek emiatt, egyes embereknek emiatt kerülhetnek veszélybe, kerülhet veszélybe az otthona. otthona. Az értékpapírosítás is a célok vonatkozásában veszélyeket rejteget, újrafinanszírozási kockázatokkal is foglalkoznunk kell, Eh, de nem akarok eh, visszatérni a CLO válsághoz. Nyilván ezeket a kérdéseket mind meg kell majd vizsgálnunk. Egyetértek az údóval a ratingek vonatkozásában, de én a belső ratingekre nem térnék vissza, mert szerintem nem oldják meg a problémát. A, meg kell gondolnunk, hogy a hitelminőség megközelítésre hogyan állunk át nagyon odafigyeltem arra, amit a repókról és a kollateralizált eszközökről mondott Sharon, hogy már odaígérték-e ezeket bankközi kölcsön formájában, vagy a repó piacon. Engem aggaszt az, hogy ennek a válságnak az egyik hatása az az, hogy a bankok hitelezése el fog térni Európába. A fedezetlen bank hitelezés esetében meg kell értenünk, hogy mit jelentenek a, az eszközök. Más ugyanis a hitelösszetétele a különböző bankok. Nem tudom, hogy parlamentként nekünk minimális vagy maximális rátákról beszélnünk kellene ilyen eszközök vonatkozásában. Elnézést, hogy ennyire technikai részletekben mentem. De nagyon szívesen együttműködök a bizottság többi tagjával ebben a munkában. Thank you very much. Uh, and next for the... Köszönöm szépen. Philip Lambert következik a zöldök nevében. Igen, az idő rövidsége miatt nem fogok mindent kiemelni, amiben, amivel egyetértek a jelentéstevőt illetően. Köszönöm szépen az első tervezetet, nagyra értékelem azt, hogy nem a végső pontként tekinti ezt, hanem a munkánk kiinduló pontjaként. Ezt nagyra értékelem. Azt is értékelem, hogy megpróbált összekötni azt, ami valóban most fontos, és nem csak absztrakt fogalmakban maradt meg, ezt nagyon nagyra értékelem. Azzal kezdeném, hogy amit Viki is említett a hitelminősítőkről, illetve a kockázati arányokról, itt valóban egy választást kell megtennünk, vagy azt mondjuk, hogy utalunk a hitel minősítőkre, és nem akarunk nekik egy kvázi szabályozó szerepet adni, vagy pedig a belső kockázati modellekre alapozunk, ezzel viszont nem bízunk. Tehát szerintem meg kell vizsgálni a áttételi rátát. Nem csak az átláthatóságot, hanem a kötelezettségre is figyelni kell. Abszolút ö, floor felső szintet jelent ez. Uh, a few other points that uh, others have not mentioned. Egy-két dolgot nem, nem említettek még. Például bilaterálisan már említettük azt, hogy a Folker, illetve a Vickers után szeretnénk már egy Karasz szabályt, és szeretnénk uh, nem szeretnék egy ilyen kaszinószerű banki rendszert, utaltak a City-re, és attól tartottak, hogy itt nem lesznek jók az adatok. We called in French performance the bon père de famille, and that's what we need. Deposits up 13%. Vesz pedig jól teljesített. Want to see and we need to incentivize that. Tehát mindenképpen ezt szeretnénk ösztönözni, és szerintem ez a rendelkezés majd ezt fogja tenni. A szerűen fontos intézményeket szabályozni kell, ezt most kell megtenni, viszont azt nem értem, hogy miért akarnánk bármit is késleltetni. Tudjuk, az, hogy túlságosan nagy ahhoz, hogy megbukjon, ez túlságosan veszélyes elképzelés, ezekkel is foglalkoznunk kell. Nem hiszem, hogy, meg, vagy várhatunk, hogyha itt már voltak kockáz, rendszerszerű kockázatok a krízis előtt, akkor most még inkább vannak, tehát nem igazán látom, hogy miért kellene várnunk. A tőkekövetelménnyel kapcsolatban itt többet lehetne hallani a londoni vonalat illetően, mint a kontinentális vonalat illetően. Szerintem a tőke áttétele kapcsolatban a terapi Financial Times-ban meglepődtem, akkor azt olvastam, hogy a kapitalizmus megvédésével kapcsolatban Martin Wolf azt mondta, hogy maximálisan tíznek kell lennie a tőkeáttételi adatnak, aránynak nem tudom, hogy eb, a javaslatok majd ebbe az irányba haladnak-e, de úgy gondoljuk, hogy But I think that London has been hurt by the crisis and so they probably... Ezt el kell fogadni. Úgy gondolom, hogy Londonban tudnak azért egy-két uh, uh, dolgot. a likviditási követelményeket illetően Itt hasonlóra beszélnék elmozdom, mint amit Viki is mondott. Egyetértünk azzal, hogy kell egy végrehajtási keret, viszont nem mondhatjuk azt, hogy csak nyomon követjük ezeket a rátákat. Átláthatóságra is szükség van, viszont megfelelő arányokra van szükség, kötelező arányokra van szükség. A válság nagy része likviditási válság volt, nem pedig fizetés képességi válság. Nem hiszem, hogy túlságosan a likviditási rizikó, tehát ezzel is valamit tennünk kell. A belső modellekre visszatérve, hogyha szeretnénk ezeket megszüntetni, akkor nagyobb felügyeletre van szükség, és nagyobb benchmarkokra van szükség. A CRD3-ban már tettünk itt valamit, amire Árlin ösztönözött bennünket. Nézzük meg, hogy hol tartunk most, hogyan alkalmazzák ezeket a szabályokat. Tényleg úgy gondoljuk-e, hogy ezek elegendőek, ezek eléggé szigorúak-e? Hát ebben nem vagyok annyira biztos. Egyértelműen, hogyha megnézzük Londont, akkor azt látom, hogy még mindig nem látják az üzenetet, hogy ezek a napok már elmúltak. Again, maximum minimum uh, uh, harmonization. Maximális vagy minimális harmonizáció. Én azt mondanám, hogy kell egy kis rugalmasság itt, mert a piaci feltételek nem ugyanazok, és a piaci struktúra sem ugyanaz a különböző országokban. Ugyanakkor szeretnék, hogyha a bankhatóság erősebb szerepet játszana nem csak a monitorozásban, hanem a különbözőségek kezelésében és a tagállamok között, mert nem szeretnénk, hogyha itt a belső piac sérülne, ezt nem szeretnénk. Tehát bármilyen, szeretnénk, hogyha az eltéréseket a szabályoktól igazolnák, és ellenőrizni ezt a, az Európai Bankhatóság, aminek valóban egy közös érdekben kell fellépnie. Ezeket szerettem volna megemlíteni. Alapvetően mi az ambíciósabb oldalán fogunk állni a vitának, nem tudom, hogy hogyan fogunk eljárni. Tudom, hogy szeretnénk egy olyan dokumentumot elérni, ami a parlament többségét élvezi. Nem tudom, hogy mit sikerül elérnünk, de arra ösztönözném a jelentés készítőt, hogy, hogy nézzen ö, ö, körül, hogy ö, milyen lehet a maximális ambíció, hogyha kell, akkor vissza is lépjünk egy kicsit, de legalább nézzük meg, hogy mit lehet elérni. Biztos, biztosítani kell azt, hogy ne túlságosan előzzük meg az USA-t, nem annyira bízom abban, hogy sikerül hatása lenni az USA kongresszusára, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy mi van Európa érdekében. Sokkal szigorúbb és a szó, sokkal szigorúbb szabályok vannak az érdekünkben, hogyha megnézzük azt, hogy London hogyan szabályozzák a válság után a kötelező likviditási szabályok után a tőkeáltatá kapcsán, London azt mondta, hogy ezt megtesszük, mert ez áll az érdekünkben. Nem csak azért, mert mi szeretnénk az élen járni, hanem azért, és mert itt lehetnek rossz hatások a versenyképesség szempontjából. Tehát eh, Londonban azt mondták, hogy igazából ez segíti London eh, versenyképességét, hogyha szigorúbbak a szabályok. Tehát mi is inkább ezen az oldalon állunk. Az, hogyha vannak olyan szabályok, amelyek ellenállóvá teszik eh, pénzügyi szempontból a piacainkat, akkor az még több tőkét fog bevonzani, és nem pedig fordítva. Mert lehet, hogy a megterülés kevesebb lesz Európában, viszont ez sokkal biztosabb, biztosabb lesz. A befektetők tudni fogják, hogy ha ezen a piacon dolgoznak, akkor biztonságban vannak. És a ö, hozamaik ö, előreláthatóak, és ezáltal egyfajta bizalom épülhet ki. Ezt szerettem volna elmondani ma, és nagyon sok munka áll még előttünk, de konstruktívan fogunk eljárni, mint mindig. Thank you very much. Um, we'll just continue. Köszönöm szépen folytassuk a listát, addig, amíg időnk van. Kán, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, ott már Karasznak, a jelentéstervezet elkészítéséért. Általánosságban véve támogatandó ez a jelentés, és erre kell építenünk a továbbiakban. Négy területre szeretnék kitérni amelyen tovább, amely területeken további munkára van szükség először is. Ki szeretnék térni a tanács bizonytalanságára, az ellentmondásos jelzésekre, a cd 4 megvalósítása kapcsán, hogy ez még prioritása vagy sem. Nem tudom, hogy olvasták-e azt, hogy a németek és a franciák halogatnák a bevezetését a csomag egyes részeinek. Ez zűrzavarot kelt, hiszen 9%-os likviditási rátát követelünk már a banki stresszteszteknél. Egészen mostanáig nem világos az, hogy hogyan valósul ez majd meg. Ezért szerintem sürgősen meg kell nyugtatni a piacokat, bizonyosságot kell produkálnunk, és a likvide, likvidete, ez vonatkozik a likviditási rátára. Ugyanúgy a pénzügyi stabilitás tekintetében olyan ö, mozdulatokat látunk a piacon, amelyek arra mutatnak, hogy bizonyos eszközöket nem vesznek figyelembe, ez pedig rossz irányba mozdít el. Fontosnak tartom tehát a CRD 4 megvalósítását, mint prioritás, sőt, tovább mennék. Akik halogatni kívánják, halasztani kívánják a CRD 4 megvalósítását, és esetleg egy banki illetéket szeretnének bevezetni már korábban, ez nem helyes új, hiszen a bankokat meg kell erősíteni, ez lehet a legjobb módja annak, hogy kilábaljunk a pénzügyi válságból. Lépésről lépésre kell menni. Tehát nem, nem azt akarom mondani, hogy ellenzem a banki adót, de azt gondolom, hogy meg kell néznünk a prioritásokat, és ezt kell szem előtt tartanunk. Második megjegyzés, hogy európai megközelítés, vagy világszintű megközelítés felé haladunk-e? Nos, bizonyos területen lehet előrelépni, ez nem okoz nekem problémát, de megjegyzéssel élnék a maximális harmonizációt illetően, amely szintén benne van a jelentésben. értek ezzel, mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan körülmények, a bizonyos tagállamok, illetve bizonyos banktípusok esetében, hogy további, lépésekre van szükség. Fontosnak tartom azt, hogy a maximum harmonizáció meghaladását korlátozzuk. A Holland Nemzeti Bank teljes hatáskört akar, hogy meghaladhassa a CRD 4-et, amennyiben erre szükség van. Nem gondolom, hogy ez lenne a helyes út, tehát egyértelmű kritériumokra van szükség, és fontos, hogy az Európai Bankhatóság ezeket monitorozza, ugyanígy figyelemmel kövesse a rugalmasságot is, hiszen azt akarjuk, hogy az európai belső piac a szabályoknak eleget tegyen, amire csak lehetőség, lehetőség nyílik erre. Harmadik, a likviditás. Egyetértek azzal, amit Viki mondott. Meg kell néznünk a likviditási fedezeti arányt, illetve meg kell néznünk, hogy milyen eszközöket veszünk figyelembe. Ott már is beszélt erről. Tudom, hogy nyitott vagy ezelőtt, még nincs benne jelentésbe, de egyértelmű példát szeretnék adni nem mondhatjuk azt, hogy ma, magas minőségű eszköz minden fedett, lefedett részvény, és nem mondhatjuk azt, hogy mindegyik értékpapír RMBS fontos a jelzálók hitel szempontjából, jelzálók hitel piac szempontjából. A holland eszközök általában magas színvonalúak, magas minőségűek, és esetleg ez jobb, jobbnak minősül, mint a lefedett kötvények, a fedetett kötvények. Bizonyos tagállamokban súlyos problémák vannak, mert nem mindig magas minőségű eszközökre építenek, ahol figyelembe veszik a likviditási rátát is. új potenciális rendszerszintű kockázatot hozhatunk létre, ha nem megfelelően járunk el, tehát egyértelmű hitel minőségi kritériumokra van szükség, és itt Hallottam azt, amit Filip és Viki mondott, lehet, hogy a jelentéstevőkkel összefogva ezen még, ezen még foglalkoznunk kellene. Aztán az utolsó, a javadalmazási politika, illetve a vállalatirányítás. Egyetértek azzal, amit Udó mondott, szerintem is a javadalmazási politikát eh, hosszú távú, egy, egy adott intézmény hosszú távú érdekei eh, függvényében kell kialakítani, megfelelő ösztönzőkre van szükség, hosszú távon, a hosszú távot kell figyelembe venni, nem pedig a rövid távú eredményeket, illetve a kockázatvállalást. Azt hiszem, hogy ezen a területen a konkrétumokat kell megnéznünk, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek foglalkoznak ezzel, mások nem. Ez pedig azt jelenti, hogy igenis eh, zavarosak a vélemények ezen a területen is, a harmonizáció a feladatunk, megfelelő minőséget kell biztosítani. Nyitottan állok a vita előtt, a javadalmazási politikát konkrétabbá kell tenni, illetve folytatnunk kell a megfelelő irányban a CLD 4-es irányelvet. Köszönöm we probably won't fit... Ole Ludwigson lesz a következő, nyilvánvalóan nem kerülhet mindenkire ma sor, de mivel nagyon fontos anyagról van szó, ezért nem akarom belefolytani az emberekbe a szót, tehát egész egyszerűen majd egy másik alkalommal folytatjuk Ole. Tack för ordet, och eh, också tack till eh, rapportör. Köszönöm, és eh, szeretném én is megköszönni a raportőrnek a nagyszerű előadását. Néhány megjegyzésem lenne. Először is a maximális harmonizáció elvéről beszélnék. Ez gyakorlatilag a Bázel 2 ellen megy, e, vagyis a tőke plafonok e, megszabása. A maximális, e, max, a maximális harmonizáció alássa a pénzügyi piacok stabilitását. Ugyanis vannak bizonyos nemzeti tőke megfelelési előírások, hogyha mindent harmonizálunk, nem gondolom, hogy az európai helyzet ettől stabilabb lesz. Amikor több a kockázat, több a felár, ez elég logikusnak tűnik. Ugyanakkor meg kell találnunk a végrehajtási plafont is. A bizottság azt mondja, hogy a tagállamok gyorsítsanak. A raportőr azt kívánja, hogy lassítsunk, ne pedig gyorsítsunk az Európai Bizottság azt is mondja, hogy minden tagállam azt csinál, amit akar, és gyorsítson, ha akar hogyha mi azt mondjuk, hogy mindenki egy sebességgel haladjon, akkor az egy rossz jelzést küld, illetve alássa a stabilitást. Azt gondolom, hogy a bankszektor felügyeleti rendszere szintén fontos. A bankok 1950 óta nem nem akarnak, nem feltétlenül a bank méretére koncentrálnak, inkább a, a, a stabilitásukat, a saját stabilitásukat nézik. A Dexian láttuk, hogy milyen eredményekkel járhat ez. Úgy gondolom, hogy meg kell hozni a szükséges intézkedéseket eh, annak érdekében, hogy átlátható eh, legyen a rendszer. A parlamentnek figyelembe kell vennie a bankfelügyeleti szervek eh, véleményét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a bankfelügyeleti rendszer jól működhessen meg kell vizsgálnunk az Európai Bizottság számait, mert úgy gondolom, hogy nem megfelelőek. Köszönöm. Thank you. Next is... Köszönöm szépen. Pervas Berez a következő. Merci, Madame la Présidente. Merci, évidemment, au, au rapporteur. Köszönöm, elnök asszony. Nyilván megköszönöm a raportőrnek a munkáját és eh, azt a szellemiséget, amelyet képvisel ebben a munkában. Gondolt arra is, hogy kiszélesíti a munkák tárgyát képező javaslat hatókörét, tehát túlmegy azon, amit eh, a bizottság eredetileg eh, javasolt. Én csak néhány olyan dologra koncentrálnék, amelyet én fontosnak tartok, és adott esetben ismétlem azt, amit már korábban mondtak. Az amerikaiakkal való viszonyunk ebből a szempontból rendkívül fontos. Az Európai Bizottságnak és a parlamentnek ezzel kapcsolatban valamifajta álláspontot kell elfoglalniuk. Az elnök asszony azt mondja, hogy ez nem alapvető fontosságú kérdés, szerintem pedig az. Az Európai Unió nem beszélhet folyton a saját versenyképességéről, úgy, hogy nem teszi fel azt a kérdést, hogy a bankrendszere versenyképes-e a világ többi bankrendszerével. A Basel 3 eh, letárgyalása és eh, annak, eh, szerződé, annak a szerződésnek aláírása reciprocitási kérdéseket vet fel, ennek ignorálása nem tanácsos a mandátummal kell ellátnunk a felügyeleti rendszerünket, hogy egyfajta scoreboardot hozzanak létre, és ezzel látható legyen, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha ezt a megállapodást az amerikaiak nem fogadják el, vagy nem tartják be. Ez nyilván nem csak egy amerikai probléma. Ez érinti a transatlanti kereskedelmet is. Ami pedig a likviditást illeti, lehet, hogy kicsit félreértettem, de nem az a benyomásom, Karasz úr, hogy ön a jogi eszköz ezzel kapcsolatos filozófiai meglátásait taglalta volna. Szeretnénk pontos kritériumokat, likviditási kritériumokat elfogadni. Most azt, hogy ez egy új rendelettel lehetséges-e, vagy második szintű jogalkotással lehetséges. Az új rendelet esetében nyilván együttdöntési eljárás hatájára tartozik a kérdés, nekünk is beleszólásunk lesz, második szintűben nem. Szeretnék én is mondani arról valamit, hogy az államadóság zéró kockázat. Ráadásul ön összekötötte a KKV kockázatához, én pedig a likviditási kockázathoz kötném. Ez a zéró kockázat valójában nem zéró kockázat az állampapírpiacon sem. Ezt már a kisgyerekek is értik szerintem. az a gondolat, hogy jövő év június elejétől, és tudjanak róla a bizottság tagjai, az EBA is rámutatott, hogy 2012. júniusától piaci értéket eh, vizsgálunk az állami eh, eszközök vonatkozásában. Ami a likviditást illeti, azt látjuk, hogy teljes összeomlás van a piacon. Nem gondolom, hogy a bölcsesség itt kisegít. Ami az államadóságot illeti, a helyzet elég rossz. Idegesség van a piacon, kétségek, pontatlanság, teljesen önkényes a helyzet és a rendszer Nem tudom, hogy megfontolták-e azt, hogy a zéró kockázatról a átállni rögtön a piaci kockázatra milyen következményekkel jár. Talán a Kárász jelentésben is érdemes lenne kitérni erre. Bölcsesség azt mondaná, hogy az állam kölcsön értékelésekor ugyanúgy kell eljárnunk, mint a likviditási témákban, hogy legyen mozgásterünk. A negyedik, ugye most három dologról beszéltem eddig, talán a negyedik dolog, amiről érdemes beszélni, Philip Lambert már nincs itt, de megértettem e, azt, amit mondott, és egyet is értek azzal. Biztos vagyok abban, hogy a Kárász jelentés sarokköve lesz majd annak, hogy elkülönítsük a befektetési bankokat a betétes bankoktól. Biztos vagyok abban, hogy ez a parlament is majd saját munkájával hozzájárul. Ami a hitelminősítőket illeti, ötödik dolog, amiről beszélni szeretnék. Mondták azt, hogy visszalépünk Bázel 2-höz képest, de én Alexander Radvannal annak idején egyet nem értésbe eh, keveredtem, hogyha következetesek akarunk lenni, akkor a CRA-k szerepéről ebben a jelentésben nem szabadna beszélnünk, és ki kell vennünk a célrákra való utalást az alapjogszabályokról is. Ez nem azt jelenti, hogy a célráknak nem lesz szerepük a jövőben, hanem nem lesz meg nekik az a legitimitásuk, amelyet egyébként a jogalkotótól kaptak. És ebben a mértékben, ebben a vonatkozásban megfelelnénk annak, amiről korábban szó volt a Larosier jelentésben. Ott ugyanis felmerült ez a kérdés. Utolsó dolog, amiről beszélni akarok, a teljes harmonizáció, vagy éppen annak elmaradása, a tőke megfelelés megvalósítása során. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül bonyolult téma. Nem gondolom, hogy nagy előrelépést tettünk volna meg a Bázel 2-vel. Támogatni fogom a raportőrt, aki a lehető legmesszebb akar lépni. Ugyanakkor az egyes szereplők specifikus tényezőit figyelembe kell venni, amennyire csak eh, lehetséges. Vannak még eh, kiigazítási eh, szükségletek, például a szövetkezetek vonatkozásában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A tolmácsok azt mondták, hogy még 5 percet tudnak adni nekünk. Kárász úr jelentés szevőként szeretné most összegezni, vagy inkább megadjuk el a szót Liza Ferreirának? 5 perc, és akkor utána pedig angolul kell beszélned, ha akkor mindig beszélsz. Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid lenni, mert a legtöbb pont, amiről szerettem volna beszélni, arról már beszéltek a kollégáim, de Először is szeretnék köszönetet mondani a munkáért, mert szerintem tényleg egy olyan fajta vita, amelyben nyitott lesz velünk, hiszen rendkívül fontos ez a téma, és nagyon bonyolult, és csak néhány kérdést fogok kiemelni, hogy emlékezzünk arra, amit mondtunk, a díjazás valóban egy fontos kérdés, úgy gondolom, hogy a valós gazdaság, illetve a reál gazdaság finanszírozása kapcsán ugyancsak ugyanunk kell, az államadóságra figyelni kell, a likviditás, különösképpen a hosszú távú elemei a likviditásnak, amelyek nincsenek elegendően kiemelve, és a margint is növelni kell. Concentrate then on uh, two other issues. One of them is the um, relationship between CRD4 and systemic a rendszerszerű intézetek, illetve a krízismenedzser ezzel kapcsolatban hogyan látja ennek a jogszabálynak az erősségét. Még egy pont van, amit szeretnék kiemelni. Ez egy specifikus esethez kötődik, de rendkívül fontos ez bizonyos üzleti modellek tekintetében. Ez kötődik ahhoz, hogy hogyan lehet bánni a nem operacionális holding cégekkel, illetve a kisebbségi érdekekkel. Ezt a kérdést a, tizen, a 40-es módosítóban emelték ki, de fontos az, hogy bizonyos üzleti tevékenység esetén sikerüljön megerősíteni azt, ahogy bánunk a holdingokkal, azokkal, amelyeknek kisebbségi érdeke van a bankokban, a banki tevékenységekben, de ezeken belül nem tevékenykednek, tehát így egy nem tevékenykedő holding cég szerepét töltik be. Holding companies that don't intervene. Tehát nem szabad, hogy ezek közvetlenül beavatkozzanak a banki tevékenységbe, és ezzel is foglalkozni kell. Már csak azért is, mert az előkészítendő jogszabályok a holdingok esetében, az olyan banki csoportok esetében, ahol banki tevékenységet folytatnak, itt lesznek jogi problémák, hogyha szembe kell nézni a nem tevékenykedő holding cégekkel, amelyeknek kisebbségi szerepe van a bankon belül. Bizonyos üzleti modellek esetében ez rendkívül fontos, főként akkor, amikor a bankok kezdenek átalakulni családi vállalkozásokból holdingokká, amelyeknek nagyon erős szerepe van a csoport megtartásában, illetve ezeken belül nem kérhetőek arra, nem kötelezhetőek arra, hogy tőkével rendelkezzenek úgy, mint hogyha a bankintézményként dolgoznának. Ez nagyon fontos bizonyos vállalatok számára, és szerettem volna, hogyha ezt megemlítjük külön, hiszen a többi kollégám ezt nem említette meg. I think I just like to Szeretném persze kihangsúlyozni mindazt, amit már az elején megemlítettem, és ezeket támogatom. És elnök, köszönöm szépen. Most le kell zárnunk a vitánkat. A módosító benyújtásának határideje február 27-e. Gondolom, hogy többen szeretnének majd még hozzászólni, megpróbálunk majd legközelebb is egy fél órát erre szakítani, hogy folytathassuk ezt a vitát, és meghallgathassuk a jelentés készítő válaszát. Köszönöm szépen!